Good morning, colleagues. Jó napot kívánok, kollégák! Kezdjük meg az ülést. Olaszul fogok elnökölni. Első napi rendi pontunk a tegnapi döntések ismertetése. A koordinátorok a PETI szakbizottság munkamódszereit elfogadták a szintézises dokumentum alapján, amelyet a titkárság készített elő. Ezen dokumentum és az ebből fakadó eredmények alapján a koordinátorok úgy döntöttek, hogy időszakonként ellenőrizni fogják a helyzetet, és módosítani, módosításokra is lehetőség nyílik majd időről időre. Tehát ez 2000. 2013. októberében fogadtuk el ezt a dokumentumot, a koordinátorok pedig a munkarendet, illetve a weboldallal kapcsolatos döntéseket szintén elfogadták. A weboldal tesztidőszakot fog élni, és ezzel kapcsolatban a szakbizottság képviselői is javaslatokat tehetnek majd. Természetesen mindig az személyes szabadságjogok tiszteletben tartásával és az erre vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával. Az ombudsman egy jelentést készített a Frontex hatásköreivel kapcsolatban, illetve a sürgősségi eljárásokkal kapcsolatban. Nos, a koordinátorok ezzel kapcsolatban elutasították a blogban való szavazás lehetőségét, és külön-külön szavaztak az érintett kérdésekről. Részletesebben. Tíz petícióról volt szó, amelyek a sürgősségi kategóriába tartoznak, bevándorlási téma, a földközi tenger környékén, illetve Lampedusa szigetén, a koordinátorok egységesen megszavazták a sürgésséget, ami Galantino úr petícióját illeti, a visszamenőleges hatályra vonatkozó elvek a 109 per 2012-es olasz törvény alapján, most ezt visszautasították többségében a koordinátorok azért, mert nem ismerhették meg a petíció tartalmát, mivel nem volt lefordítva. Chichester úr sürgősségi ügyet kérte azon problémákra, amelyek Spanyolország és Gibraltár határán valósulnak meg. Nos, a koordinátorok többsége ezt is visszautasította, ugyanis nem látja a sürgőségi eljárás okát. Ugyanígy visszautasították Becker képviselő nukleáris reaktorokra vonatkozó kérelmét, és egységesen viszont Bulan úr petícióját illetve Gilberti úr petícióját Bulan úr kérésére elfogadták. A koordinátorok megjegyzéseiket írásban fogják megtenni. Ez tegnap este még nem történt meg, azonban ez a december 5 i és 16-ai ülésekre vonatkozik majd. Néhány kolléga, néhány petíció átfogalmazásával kapcsolatos kérését elfogadták a koordinátorok. Az utolsó petíció kivételével az összeset elfogadták. Tehát úgy, ahogyan azt egyébként a koordinátorok ülésének napirendjének függelékében is olvashatjuk. Aztán voltak közlemények, dokumentumok, az elnökség, illetve a titkárság munkájával kapcsolatban, ezek mind informál, vagy informatív anyagok, és még egy napirendi pontot vitattak meg. A mai napi rendben, a 16-os napirendi ponton egy Galíciával kapcsolatos téma valósult meg, de ezt a koordinátorok törölték a mai napirendről, ugyanis úgy döntöttek, hogy ezt a jelentést az elnökséggel közösen fogják megvitatni, annak érdekében, hogy a delegáció egyetértésre jusson. És megerősítették az ütemtervet a módosítások megszavazásával kapcsolatban, illetve a jelentés teljes szövegének szavazásával kapcsolatban. 27-én módosítások megvitatása 5-én módosítások megszavazása. Másról nem döntöttek a koordinátorok, úgyhogy amennyiben nincsenek megjegyzések, áttérhetünk a következő napi rendi pontunkra. Úgy látom, senki sem ellenkezik, úgyhogy jöhet a 15-ös napi rendi pont. What? Punto 15, che è la relazione 2013-as jelentésről van szó, az uniós polgárságról. Szalavrakosz úr a jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Ő fogja bemutatni tehát ennek a jelentésnek a tartalmát. Eh, Kedves Kedves kollégák, tisztelt elnök asszony, arra van itt szó, hogy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgára uniós állampolgárságot is élvez, ebből indult ki a jelentésünk. Don't worry. Επαναλαμβάνω. Η έκθεση βασίζεται στην αρχή ότι κάθε άτομο με ηθαγένεια κράτους μέλους της Arra az alapelvre támaszkodunk, hogy tehát minden tagállam állampolgára egyúttal uniós polgár is, azaz az uniós polgárság kritériumát, vagy ezt a státuszt bárki megkaphatja anélkül, hogy a tagállami nemzeti állampolgárságot eh, fel kellene adni. Tehát ez a kiindulási pontja a jelentésemnek, és az európai parlamenti választásokon is részt vehetnek ugye az európai polgárok, hogy európai polgári jogaikkal élhessenek, és ez az európai polgárok jogaira, illetve a Európai Unió szerződésére támaszkodik. De természetesen sokszor problémákba ütközik az, hogy ezeket a polgárjogokat gyakorolják az uniós polgárok, például a szabad letelepedés jogát, itt szabad letelepedés joga mindenkinek rendelkezésére áll, illetve munkát is vállalhatnak, az uniós polgárság ugyanis az Európai Uniónak egyik fontos pillére, és ez mindenképpen azzal is kell, hogy járjon, hogy az uniós polgári jogokat mindenki szabadon gyakorolhassa. Ez pedig természetesen az Európai Unió egységét is szolgálja. Az Európa Parlamenti választások eh, során is arra kell koncentrálnunk, arra kell törekednünk, hogy az uniós polgárok bizalmát megnyerjük, a polgároknak a jogaik gyakorlása során szabadságot kell biztosítani, tehát lehetővé kell tenni azt, hogy az Európai Unió gyakorlati előnyeit még inkább kihasználhassák. Itt azonban az Európai Uniónak ezért még sokat kell tennie, például a, a, a polgári jogokkal kapcsolatos panaszokhoz egységes rendszert kell rendelni, kell egy rugalmas eszköz annak érdekében, hogy az uniót közelebb hozzuk a polgárokhoz, az uniós polgárságot, amit említettem, a szerződések alapján szabályozzuk, nyilvánvalóan a szubszidiaritás elvéről nem megfeledkezve. És a különleges igényekkel bíró polgároknak is biztosítani kell a lehetőséget, hogy jogaikkal élhessenek. Nem akarok itt a részletekbe belemenni és túl hosszan erről beszélni, de eh, úgy gondolom, hogy mindenki meg is kapta ezt a szöveget és elolvashatta. Annyit még talán elmondanék, hogy az Európai Unió fordulóponthoz ért, nagyon nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, a pénzügyi és gazdasági válság még inkább szükségesítette azt, hogy biztonságot nyújtson az unió polgárainak, de ezt a biztonságot jelenleg nem tudjuk garantálni. De azt is meg kell mutatnunk, hogy az Európai Unió középpontjában nem a gazdaság és a pénzügyek állnak, hanem bizony a polgár, az ember és éppen ezért az ezzel kapcsolatos pontok vonatkozásában nagyon érdekelne a kedves kollégák és képviselők véleménye. Természetesen nyitott vagyok a módosítóikra, és köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük, Szávrakosz úr! Szanuka asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szávrakosz úrnak nagyon hálás vagyok, hiszen nagyon hasznos munkát végzett, nagyon hasznos a támaszkodott a jelentés kidolgozása során, és teljes mértékben támogatom az elhangzottakat, és ami az előttünk fekvő dokumentumban olvasható. De mégis szeretnék még néhány kiegészítéssel élni, vagy szeretnék hát legalábbis megerősíteni néhány pontot ebben a jelentésben. Amikor az uniós polgárságról beszélünk, és hát ugye jelenleg az Európai Uniós polgárság évét is éljük. Hát én attól tartok ezzel kapcsolatban, hogy hogy nagyon is szűken értelmezzük ezt az uniós polgárságot. Itt szinte csak a szabad mozgásra határokon át történő szabad mozgásra gondolunk, és, és az uniós polgárság számos vetületét, fontos dimenzióját e, elhanyagoljuk, hiszen itt nem csak arra van szó, hogy utazási célra a határokon szabadon áthaladhatunk, szó van itt a munkavállalók szabad mozgásáról, áramlásáról és szabad letelepedésről valamely másik tagállamban, amely bizony azt is feltételezi, hogy valamennyi ottani joggal is rendelkezik az adott polgár, tehát például elismerik a képzettségét, biztosításban részesül, és így tovább nyugdíj jogosultságra is gondolok itt. És ezekkel a szempontokkal még sürgősen foglalkoznunk kell, hiszen itt még számos kérdés nem megoldott. Nagyon sok ezzel kapcsolatos megkeresést is tapasztaltunk itt, a petíciós bizottságban nagyon sokszor fordulnak hozzánk ilyen ügyek miatt, és éppen ezért a jelentésben is meg kellene ezeket említeni, hiszen rengeteg olyan panasszal fordulnak hozzánk, hogy a képesítéseket nem ismerik el, és így tovább. Megjelenik ez a jelentésben is, de szeretném ezt még inkább kidomborítani. Szeretném ezt a problémát a, még inkább megjelentett például a kettős állampolgárság, vagy hogy a, a, hogy arra a problémára is kitérnék, hogyha valaki egy másik tagállam állampolgárságát megszerzi, akkor saját honos tagállamának állampolgárságát elveszíti. Hallhattuk ugye a szlovákiai magyarok ezzel kapcsolatos petícióját, de számos más panasz is érkezett ezzel kapcsolatban. Véleményem szerint a probléma abban áll, hogy az Európai Uniós polgárság vagy polgárjog tulajdonképpen hozzáadott értéket nem képvisel. Ez tulajdonképpen a nemzeti állampolgárságnak egyfajta kiegészítője, de nem ér hozzáadott értéket. Van itt két politikai megközelítés ezzel kapcsolatban egyfelől. Úgy, úgy, sokan úgy gondolják, hogy az uniós polgárságnak hozzáadott értékkel kell bírnia, míg mások úgy vélekednek, hogy ez nincs így, és nem is kell, hogy így legyen. A hozzáadott értéknek véleményem szerint leginkább abban kell állnia, hogy, hogy állandó szabad letelepedés biztosítson az uniós polgároknak. Tehát, hogy egy, egyik, tagállamban valaki, egyik tagállamnak nem állampolgára egy adott személy, attól még szabadon letelepedhessen ott. általában itt ugye arra van szó, hogy a másik államban letelepedők bizonyos jogokkal rendelkeznek, de nem teljes állampolgári jogokkal. Gondolok itt különösen itt a harmadik államból származó emberekre is, akiknek egy csoportja bizony hontalan és semmiféle állampolgársággal bírnak. Például gondoljunk itt azokra a Litvániában és Lettországban élőkre, akik nem rendelkeznek, eh, illetve Észtországban is volt egy ilyen petíció, ott élnek, de nem rendelkeznek az adott tagállam állampolgárságával. A eh, helyi önkormányzati választásokon például Észországban részt vehetnek, de az uniós eh, választásokon, Európai Uniós parlamenti választásokon nem vehetnek részt. Lettországból, Észtországból is eljutottak hozzánk ilyen petíciók, azoktól, akiknek semmiféle joguk nincs arra vonatkozóan, hogy, hogy szavazhassanak. Lettországban például önkormányzati választásokon és az európai parlamenti választásokon sem szavazhatnak azok, akik nem rendelkeznek lett állampolgársága. Jó lenne, hogyha az ott állandóan letelepedett hontalan személyek számára is teljes körű állampolgári vagy uniós jogokat tudnánk biztosítani. Úgy gondolom, hogy hogy ebben a jelentésben is bizonyára ki lehetne térni erre a problémára. Aztán egy másik dolog. A kettős állampolgárság problémája. Számos tagállamban ezt nem e, ismerik el, és nem teszik lehetővé például, ugye gondoljunk itt a Szlovákiában élő magyarokra, és ezt az esetet és ezt a problémát is meg lehetne oldani, hogyha az uniós állampolgárság egyfajta hozzáadott értékkel bírna, tehát az ilyen problémával küzdő személyek számára segítség lehetne, uniós állampolgársággal bírnának, és azt már sohasem veszíthetnék el, tehát biztosítva lennének az állampolgári jogaik. Ezzel a problémával különböző platformokkal már foglalkoztunk, de mégiscsak a petíciós bizottság számára is kívást kell, hogy ez jelentsen, hogy megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, mert csak azért is, mert ezzel kapcsolatban számos petíció érkezik be hozzánk. Köszönöm szépen. Grazie. L'onorevole Becker. Köszönjük szépen. Most pedig Becker képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretnék Szalvarakos előadó úrnak köszönetet mondani. Én ezt egy nagyon kiegyensúlyozott, kiváló munkának tartom, és nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy a néppárti barátaim ezt támogatni is fogják, vagy rá tudom őket arra venni, hogy támogassák. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív jelentés. Lenne azért néhány megjegyzésem arra vonatkozóan, hogy én mely irányba mozdítanám el azért, hogy még optimálisabb legyen ez a szöveg. Figyelmre méltó az, hogy a legutóbbi jelentésben 25 bizottsági intézkedést említettek, amelyek bejelentés nélkül, de végrehajtásra kerültek. A belső piaci eh, tekintetben fontos az, hogy a fogyasztók és egyben az uniós polgárok jogait is erősítsék, és számos ezzel kapcsolatos bizottsági intézkedést én nagyon pozitívan értékelek, például az EURES portál is fontos lehet a e tekintetben. Én az Oktatási Szakbizottságban, a Kulturális Szakbizottságban képviselem a néppártot, és a, a, készítek egy jelentést, amelyben kiemelten szeretnék azzal foglalkozni, hogy az uniós polgársággal kapcsolatos ismeretek az mindenképpen fontos részét kell, hogy képezze a jövőbeli uniós oktatási politikának. Szeretném, hogyha az oktatási politika magasabb polcra kerülne, és szeretném azzal kapcsolatban az uniós állampolgárság ismereteket, jogokat is erősíteni. Tehát a politikai jogok erősítése, és, illetve az ezekkel kapcsolatos ismeretek nagyon fontosak, illetve hogy a civil személyek, civil szervezetek, polgárok, egyházi szervezetek bevonását is erősítenünk kell, hiszen úgy gondolom, hogy itt úgymond misszionárusokra van szükségünk, olyan emberekre, akik a polgárokhoz közel viszik az uniót, és köszönöm szépen ezt a jelentést, és ebbe az irányban fogom majd ezt tovább vinni. Köszönjük szépen! Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση... Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, Szalavrakosz úr jelentés, úgy gondolom, hogy kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen hogyha megnézzük, hogy milyen helyzetben van jelenleg Európa, és hogyha um, megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy valójában ki is, unió, ki is az, az uniós polgár, és hogyha megnézzük azt, hogy milyen problémákkal küzdenek az uniós polgárok, amikor jogaikkal kívánnak élni, akkor bizony szükség van arra, hogy javítsunk a helyzeten, és ebben nagy jelent terepet játszik Szalafrakosz úr jelentése. E vonatkozásban nagyon fontos a polgárok identitása, illetve fontosak ezzel kapcsolatban az ő állampolgári és uniós jogaik. ebben a szövegben nagyon naivan az áll, hogy hát az uniós polgárok elvesztették a bizalmukat, és hogy várhatóan nagyon kevesen vesznek majd részt az Európa parlamenti választásokon. De úgy gondolom, hogy legalábbis a déli tagállamokban a megszorítási intézkedések miatt, illetve a neoliberális irány miatt itt a munkavállalók nem csak politikai jogokért kívánnak küzdeni, hanem egész egyszerűen úgy is érzik, hogy Brüsszeltől, a döntéshozatal központjától nagyon távol vannak, és hogy nincs igazán befolyásuk arra. Tehát várható, hogy nagyon csekély számban fognak valóban az urnákhoz járulni, ez így van, de azért ezt meg is kell magyaráznunk, hogy mi vezetett ehhez a jelenséghez hiszen hogyha ezt a megszorítási politikát tovább folytatjuk, akkor ez a jelenség még csak inkább el fog mérgesedni. Ezek olyan témák, amelyekkel em- emberileg is foglalkoznunk kell. Aztán Szalafrakosz úrnak igaza van abban is, bár ezt még ki lehetne egészíteni, ugye ezt a szöveget azzal, amit már elmondtam korábban, de úgy mondom, igaza van a tekintetben, hogy demokratikusabbá, nyitottabbá kell tenni az uniót a polgárok irányába. Hát ez nem titok, mindannyian tudjuk azt, hogy számos alkalommal azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy, hogy az uniós polgárok a mi petíciós bizottságunkban eh, keresnek menedéket, és hát ebből is látszik, hogy, hogy mennyire távol áll az Európai Unió a polgároktól. Ugye a mi intézményünk az egyetlen, amelyet demokratikusan választanak meg a polgárok, hát ezekkel eh, ezekkel az előnyökkel élnünk is kellene. Aztán fontos az, hogy a szabad letelepedés biztosítsuk. E tekintetben azonban fontos az is, hogy a kiinduló államban is megőrizhesse az adott személy a jogait. Például gondoljunk itt a Európa parlamenti választásokon részvételre előfordulhat, hogy valaki, aki egyik államból a másikba költözik, még e- egyikben sem rendelkezik ezzel a joggal, hogy szavazhasson. És bizony ez nem egy minimális probléma hazámban, de számos déli tagállamban megjelenik ez a probléma, hogy a fiatalok kivándorolnak más uniós tagállamokba, munkát keresnek ott, de aztán sajnos azzal kell szembenézniük, hogy ott sem rendelkeznek az összes joggal, és hazájukban is elvesztenek bizonyos jogokat. Fontos tehát a, a mobilitás előre mozdítása, de tapasztalatból mondhatom más szakbizottságokban szerzett tapasztalatok alapján is mondhatom, hogy, hogy bizony vannak itt korlátozások az egyes uniós tagállamok között, nem mindig valósul meg a szabad mozgás lehetősége. Méghozzá azért, mert bizonyos tagállamok a munkavállalók számára továbbra is korlátozásokat tartanak fenn. Például egy orvos, de akár egy szerelő, hogyha egy másik tagállamban kíván munkát vállalni, például Németországba kíván kivándorolni, de Németország nem szeretné, Eh, országában látni ezeket a munkavállalókat, akkor hiába eh, jogosult a szabad letelepedésre, munkavállalásra az adott személy, mégsem biztos, hogy élni tud ezekkel a jogaikkal. Tehát fontos, hogy itt mindent megtegyünk a, ezen jogok, a munkavállalók szabad eh, mozgásával kapcsolatos jogok érvényesítésért, hiszen a négy alapszabadságjuk egyike ez. Tehát ezzel kapcsolatban is vannak még problémák, aztán a következő probléma abban áll, hogy hogyha máshonnan, harmadik országokból érkeznek hozzánk személyek, gondolok itt a menekültekre, akkor az ő jogaik is nagyon sokszor csorbulnak. A baloldal nagyon sokszor foglalkozik ezzel a témával, és ezt a témát is úgy kell megközelítenünk, hogy pozitívan, pozitív fényben tüntessük fel az Európai Uniót. Tehát azok, akik hozzánk érkeznek, azok a személyek menekültek, mindenképpen védelmet kell, hogy élvezzenek, illetve számukra is jogokat kell biztosítani. És végezetül pedig egyetértek a előadó által választott bevezetéssel is, itt nagyon fontos, tehát, hogy a speciális igényekkel e, bíró személyekre is nagyobb figyelmet fordítsunk, e, e tekintetben talán még kiegészítésre is szorul a szövegre, őkre figyelni kell. Köszönöm szépen. Grazie, signora Presidente. Bostináró úr, kedves kollégák, nagyon határozottan üdvözlöm Szalavrakosz eh, kollega jelentését, és biztos vagyok abban, hogy a kollégák által benyújtott eh, módosítók eredményeképpen ez eh, a jelentés egy jelentős mértékben hozzájárul majd a helyzet javításához. Jó szintetizálja a leírás azt, hogy milyen is a az európai polgárok helyzete. De ezen szempont mellett én arra kérném a Peti szakbizottságot, hogy fontolják meg a következőt. Amikor ezt a jelentést megvitatjuk, még a szavazás előtt, hívjuk el az egyik biztos, vagy Reding biztos asszonyt, vagy Sefcsovics biztos, és velük vitassuk meg ezt a jelentést. Hiszen nem lehet, hogy ez megint csak egy újabb vita legyen itt az Európai Parlamentben, még a ciklus lejárta előtt. Ez egy nagyon fontos örökség, amit majd rá kell hagyományoznunk a következő parlamentre, a következő bizottságra és tanácsra. Ugyanis nagyon sok probléma, amiről, amit említ a jelentés, vagy amit a kollégám is említett, most ezeket a problémákat a jövőben megfelelően kell kezelni hogyha minden nap ugye arról beszélünk, hogy az európai polgárok miért vesztik el az EU-ba vetett bizalmukat, hogy az európai választásokon miért olyan alacsony a részvétel. Nos, el kell kezdenünk, hogy próbáljunk megoldásokat keresni ezekre a problémákra. Hogyha a bizottsággal ki tudnánk alakítani egyfajta ütemtervet, hogy mikor, hogyan próbálnak eh, foglalkozni a jövőben a tanácsban komoly vitákkal, keretében az egyes problémákkal, akkor talán eh, kicsit eh, nem, nem hagynánk át az egész teret a populistáknak a választások kapcsán, és az európai polgárok legitim jogait meg tudnánk védeni, és őt erősíteni és hogyha felemeljük a hangunkat. Ezért megismétlem, szerintem ez most jó pillanat lenne arra, hogy megütassuk ezt a bizottsággal is, hogy próbáljuk meg eldönteni, mit tegyünk a következő időszakban. Ugyanis ez nagyon fontos örökség, amit ráhagyunk a következő Európai Parlamentre és ma a 28 tagállamból álló Európai Unióban is már vannak másodrangú, másodosztályú európai polgárok, akikkel nem megfelelően bánnak. Gondoljunk csak például Bulgáriára és Romániára a Schengeni kontextusban vagy más példákat is mondhatnánk. Hogyha az Európai Unió jövőjén dolgozunk, akkor először is rendet kell raknunk otthon, ki kell takarítani rendesen ezt az európai házat. A szerződésben és az európai jogszabályokban, rendeletekben lévő rendelkezéseket pontosan kell az összes tagállamnak átültetnie. Tehát még egyszer gratulálok a jelentés készítőjének, és meg győződve arról, hogy végül ez a jelentés a e, PETI e, szakbizottság következő parlament munkájához nyújtott fontos hozzájárulása lesz. Köszönöm szépen a hozzájárulásokat, és Szelefrákosz úrnak is köszönöm szépen. Neki most visszaadom a szót, hogy összefoglalja a jelentésben foglaltakat és a vita eredményeit. Elnök asszony, köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak a jelentésemhez, az elmondottakat, köszönöm az észrevételeiket. Az a benyomásom, hogy az Európai Unió valóban egy nagyon döntő szakaszba érkezett a lelkesedés szakasza után most a valóság talaján állunk a jelenlegi E, stádiumban. Ezen az ülésen megpróbáltunk egyfajta közös nevezőt találni a frakciók között. Örömmel készen állok arra, hogy a módosító indítványaikat e, felvegyem a jelentésembe. A jelentés készítője nem maga ír csak egy jelentést, hanem inkább az a feladata az én véleményem szerint, hogy a különböző véleményeket összedolgozza, szintetizálja. A hontalanok kérdését az észt felvetés kapcsán felveszem majd a jelentésbe a szlovák felvetést ugyanígy. De szerettem volna úgy megírni a jelentést, hogy ne beszéljünk, vagy ne említsünk konkrétan egyes országcsoportokat, mert ez azonnal azt eredményezné, hogy eszközként használnák fel bizonyos célokra ezt a jelentést. Általános alapelvekhez ragaszkodom, amelyeket nem vitatnak, amelyeket eh, a tagállamok elfogadnak. A közösset kell megkeresnünk, a közös intézkedésekre kell koncentrálnunk, eh, amit az európai polgárok is elfogadnak. Hiszen ez a fogalom, hogy uniós polgárság, ez még igazából nem létezik, ez egy új dolog, amit eh, létrehoztunk, de még nem vált valóságá. Eddig létezett a szubszidiaritás elve és a tagállamok állampolgársága. Nincs európai útlevél, még csak tagállami útlevelek és személyi igazolványok vannak. Talán ez is egy jövőben mutató gondolat lenne, hogy legyen, gondolkozzunk ezen is de ezt a témát abban a szempontból kell megközelíteni, hogy most még ennek az egész fejlődésnek a kezdeti romantikus szakaszában vagyunk, és nem jutottunk el úgymond addig a szakaszig, amikor már jogszabályokat alkotunk feldolgozom majd, vagy beépítem az önök módosító indítványait, hogy a valóságnak megfelelő jelentés készüljön, és valósítsuk meg azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunknak, ahogyan ezt Viktor kollega is elmondta, tehát köszönöm a kollégáknak a véleményt. Köszönöm szépen, Szalabrákos úr! A jelentést majd napra készé fogjuk tenni, a módosítások beterjesztésének határideje után, amelyet egyébként december 16-ára határoztunk meg. Január 20-án, illetve 21-én fogjuk megvizsgálni a módosításokat, és aztán a szavazásra majd február 10-én, illetve 11-i ülésünkön kerül majd sor. Köszönöm szépen, és most felfüggesztjük az ülést körülbelül 10 percre. mert tegnap azt szavaztuk meg, hogy a 16-os napi rendi pontot töröljük a mai napi rendünkről, és a többi napi rendi pontunknak a beterjesztői még nincsenek itt, tehát nem tudjuk folytatni a munkát, úgyhogy 10 perce felfüggesztjük az ülést, és aztán 10 perc múlva folytatjuk a 17-es napi rendi ponttal. Köszönöm.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 Mr. Jár, Oken. Jár úr, Oken asszony, kezdjük a munkát. Kérem, foglaljanak helyet. Folytatjuk a munkát és ahogyan már korábban is említettem, a 17-es napi rendi ponttal folytatjuk. Ez a 1441 per 2012-es petíció. Didier Málé, francia állampolgár petíciója a franciaországi Bois du Roi erdő területen tervezett hulladéklerakóról. Itt van a petíció benyújtója is. Jean-Claude Bequillon fog beszélni akinek 5 percet adok arra, hogy a petíció tartalmát ismertesse. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a Bois du Roi nagyon szép természeti terület, egészen különleges növényzete van, mint például a homoki fű, és nagyon sok állatfaj is él itt. A pikmár, a Riocopus marcus az erdős területeken élnek. Más szempontból pedig ez egy rendkívül fontos terület ahhoz a biológiai összeköttetéshez, amely a Páristól északra lévő területet összeköti az Ardennek területével. Nos, éppen ezért a Natura 2000 területnek része a Bois du Roi és még két másik erdő, amely egy vonatkozó irányelv védelmét érvezi. Éppen ezért egy beton törmeléket kezelő hulladéklerakó terveznek erre a területre a Bois du Roi elérte azt, illetve a tulajdonosa, a Natura 2000 területen kívülre helyezze ezt a hulladéklerakót, legalábbis a homokos területen kívülre. Ezen felül a Natura 2000-es területet két út is átszelni. 320 millió tonna építkezési hulladékot, illetve 50, mill, 50 ezer tonna elásandó hulladékot kezelen, kezelő járművek fognak ezeken az utakon áthaladni. Ez kb. 200 kamiont jelent naponta. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a projekt teljesen összeegyeztethetetlen a Natura 2000-es védett területen élő madárfajok védelmével, ugyanis maga a projekt és az út megépítése, illetve annak az alkalmazása a Reci, illetve a Bois du Roi közötti összeköttetést elvágná egymástól. Egy szakértői vélemény is került, készült, amelynek értelmében kiderült az, hogy a nagy vadak, tehát őzek, szarvasok, vaddisznók, illetve kisebb állatok, borzok, mókusok és a kisebb állatok, mint például a békák, hüllők, nem tudnak majd az egyik területről a másikra átmenni. Jelenleg Franciaország a 92 per 43 per 1992-es irányelvet kellene kövesse. Éppen ezért mi az Európai Bizottság figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a 18-as cikk, illetve a 10-es cikkben foglaltak, mi szerint őrizzük meg az erdős területeken az összeköttetéseket az állatok számára, illetve a szabad mozgást sérülne. Köszönöm szépen, most a bizottság nevében Zambriki úr következik. Nem kaptunk még írásban választ a bizottságtól, úgyhogy nagyon érdekes lesz az, amit majd a bizottság képviselője elmond. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Alapvetően az ilyen hulladéklerakók elhelyezése és a, a terület meghatározása mindig problémát jelent a, közelben lévő természeti helyszínek miatt, de a megfelelő képítése és működtetése az ilyen telephelyeknek a kockázatokat minimalizálni tudja. Minden esetben külön-külön ki kell értékelni a helyzetet, és az uniós jogszabályok csak általános iránymutatást nyújtanak az ilyen hulladékre rakó telepok eh, létesítéséhez a kockázatokat kell ugye kiértékelni, és az illetékes tagállami hatóságok azok, akik ennek fényében aztán döntenek és engedélyezik az adott hulladéklerakó létesítését. Amennyiben károk keletkeznek, kiegyenlítő intézkedésekkel ezt kompenzálni kell. Hogyha az engedélyt úgy adják meg, hogy az uniós jogszabályokat sért, akkor az Európai Bizottságnak jogában áll jogi lépéseket tennie. Amennyire mi látjuk, és amennyire amennyi információnk van ebben az esetben, nem született olyan döntés ezzel a hulladéklerakó telepel kapcsolatban, amely környezeti hatás tanulmányra alapozódna, amelyben valamennyi a Natura 2000-es területtel kapcsolatos környezeti kockázatot kiértékelték volna. És ennek hiányában, az ilyen típusú engedélyezés hiányában jelen pillanatban nem tudunk feltárni jogsértéseket, uniós jogszabályok megsértését jelenleg nem tudjuk megállapítani, de hogyha majd további információk jutnak a birtokunkban, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy uniós jogszabályokat megsérthettek, akkor meg fogjuk tenni a szükséges jogi lépéseket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Liturgais úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Philip Bulan nevében szeretnék felolvasni egy dokumentumot, nem lehet itt a kolléga, mivel franciául született a szöveg, így fogom felolvasni, ha megengedi elnök asszony. Engedjék meg, hogy a Lerőszor szövetség, illetve a 1441-es petíció benyújtóit üdvözöljem. Sürkösséggel szeretném ezt a témát kezelni, ugyanis most tudtam meg, hogy a mai napi rendi pontok között szerepel ez a fontos kérdés. Sajnos most éppen Etiópiában vagyok. Nagyon kevés idő telt el, és ezért nagyon sajnálatos az, hogy nem tudok részt venni a meghallgatáson. Támogatom ezt a petíciót, ugyanis egy olyan projektről van itt szó, amely helyi, önkormány, helyi környezetünket teszi tönkre. Körülbelül tíz éve ezt a területet képviselem és szeretném megvédeni. itt az európai irányelvek sérülnek, ugyanis az építkezési törmeléket tartalmazó a hulladéklerakó megépítése egy olyan projekt, amely a az erdő közepén épülne meg, pedig itt egy Natura 2000-es területről van szó, és ráadásul a hulladékkezelőig elvezető út megépítése is nagyon aggályos, illetve a 200 kamion napi áthaladása. Miután helyi szinten a területvédelemért is felelős vagyok, ezért fontosnak találom azt, hogy a hatásvizsgálatban foglaltakat vegyük figyelembe, ugyanis itt egy olyan cég építi meg a hulladéklerakót, amely a környezetvédelmi károk kompenzálásáról beszél. De egyelőre nem kaptunk semmilyen hivatalos dokumentumot ezzel kapcsolatban de jó lenne, hogyha minél hamarabb megkapnánk ezeket a dokumentumokat, mert így jobban látnánk a helyzetet. Akármilyen is lesz az Európai Bizottság véleménye, én azt szeretném kérni, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és hogy az Európai Bizottság egy dokumentumot készítessen, és a környezetvédelmi hatásvizsgálatot rendelje el, ugyanis itt egy ambiciózus tervről van szó, hiszen a vasúti összeköttetés is tervbe van véve, már pedig ez még tovább rontaná a környezeti képet. Egy biokoridort is tönkretennének így, amely a faunát és a flórát károsítaná. Úgyhogy kérem, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót egészen addig, amíg új információkat nem kapunk. Köszönöm szépen. Elnök, já úr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én sok Bulán kolléga véleményéhez tudok csatlakozni. Ez egy általános problémáról beszélünk, állandóan felmerült a petíciós szakbizottságban ez a kérdése. Ezek a tagállamok sokszor e, kettős politikát folytatnak. Egyrészt, hogy ott vannak a természetvédelmi, madárvédelmi e, területek kerülnek kijelölésre, de aztán amikor építési beruházásokra van szó, akkor már nem is tartják tiszteletben ezeket a területeket. És a probléma majd mindig újra és újra visszatér, az az, hogy az Európai Bizottság jó indulatlan abból, jó hiszemben abból indul ki, hogy amíg csak terveznek, amíg még nem történik semmi, addig abból indulunk ki, hogy a tagállamok betartják a hatályos törvényeket. De aztán a gyakorlati munkában azt látjuk, hogy hogy a tagállamok egész egyszerűen kész helyzet elé állítják a bizottságot, vagy az ott lakókat, hogyha már megépült egy bizonyos létesítmény, akkor utána már tulajdonképpen megvásárolják az ártatlanságokat, hogy különböző kompenzációs kiegyenlítő intézkedésekkel próbálják kármentesíteni az érintetteket. A tagállamoknak határozottan meg kellene mondani, hogy ha egyszer már természetvédelmi területeket jelölnek ki, akkor az építési beruházásoknak is úgy kell megvalósulnia, hogy ne sértsék ezeket. És különösen, amikor hulladéklerakó telepekről van szó, hát ez egy múlt századi probléma. Tulajdonképpen közösen azért kellene küzdenünk, hogy ne legyen szükség hulladéklerakókra. A természet tulajdonképpen mindegy újra feldolgoz, az, az ember, mint a természet, a teremtés koronája talán képes lehetne arra, hogy szintén újra felhasználja a hulladékot, és ne kelljen hulladéklerakókat kijelölni. De a konkrét esetre visszatérve, Franciaországtól további információkra van szükség, és nem szabad engedni azt, hogy ezt egy gyors engedélyezés és gyors építésnek köszönhetően egyszer csak egy hulladéklerakó ott álljon, és mi csak az események után rohanjunk. Tehát kérném a bizottságot, hogy gyűjtsen még több információt, és megfőképpen tájékoztasson bennünket is a francia szándékokról. Köszönöm szépen, Jár úr. Mások nem kérték a szót, úgyhogy visszaadom a szót a petíció benyújtójának képviselőjének. Egy percre. Csak egy pontosítást szeretnék még hozzáfűzni. Ugye akkor, amikor a TGV Párizs-Brüsszel eh, közötti eh, szakasza megépült, akkor egy, eh, a fauna számára megépítettek egy átkelőt. Ez rendkívül fontos volt. Ezt 80 méter szélesre építették meg. Ez egyébként az egyik legszélesebb Franciaországon belül. Mm, talán egész Európában is az egyik legszélesebb átkelő. Éppen ezért ez a biológiai koridor rendkívül fontos szerepet tölt be, és ezt tenné tönkre a most tárgyalt projekt. Ezt szerettem volna még hozzáfűzni. Grazie. Il... Köszönöm szépen. Biztos, hogy a mai napon nem tudjuk lezárni ezt az ügyet, úgyhogy nyitva hagyjuk a petíciót, és reméljük, hogy az Európai Bizottság további részletekkel fog szolgálni a mai vita témájához. Most pedig egy újabb téma következik, szintén környezetvédelmi ügyben. Az Európai Bizottság határidő vel kapcsolatos kérdései, ugyanis az Európai Bizottság sokszor arra hivatkozik, hogy még nem tud jogi értelemben fellépni, azért mert a nemzeti eljárások nem merültek ki, valamint sokszor az állampolgárok azt arra panaszkodnak, hogy a szabályok nem betartására hivatkozik a bizottság, de hogyha nem ad választ, akkor, nem, akkor sokszor már túl későn lehet tenni valamit, illetve nem lehet már semmit sem tenni. Reméljük, hogy a bizottsághoz eljut az üzenetünk, hogy minél hamarabb interveniáljon, ugyanis nagyon sajnálatos lenne az, hogyha ezek az együttműködési lehetőségek minél hamarabb megvalósulhatnának. Tehát ezt a petíciót, ahogyan már említettem, nyitva tartjuk, és ezt kérték a kollégák is. Még egyszer köszönöm szépen a petíció benyújtójának képviselőjént, meg, hogy eljött, és következik a 18-as napirendi pontunk. Ezt több petíció alkotja, itt van a 1194-es per 2013-as, amely Lidia Panetto olasz állampolgár nyújtott be. Aztán itt van a 1574 per 2013-as Pasquale Calcetta petíciója, valamint a 1713-as, amelyet Alfredo Pallone és Cancian, illetve még további európai parlamenti képviselők nyújtottak be valamint Laura Pausetti petíciója és Luciano Bucchi, Lugino Bucchi petíciója. Ezt Angelilli és Antoniozzi képviselők támogatják. Mindegyik petíciónak a témája a hulladékkezelés Láció tartományban, a hulladékkezelő telepek kijelöléséről, illetve a bezárandó hulladék kezelők kérdéséről. Most meg is adnám a szót Lídia Panettónak. Én fogok felszólalni, Baffoni ügyvéd vagyok, és köszönöm szépen, hogy eljöhettünk ide a mai napon, ugyanis egy igen fontos témáról szeretnénk a mai napon beszélni. Ezek a veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló telepek, amelyek Olaszországban és kifejezetten Róma környékén továbbra is napirenden vannak. Ezt mutatja azt is, hogy milyen sok petíció érkezett ebben a témában. Jelenleg a Rómában működő, illetve nem működő szelektív hulladékkezelésnek az az eredménye, hogy az összes hulladék gyakorlatilag egyfajta hulladékkezelőbe kerül, amely egyébként az európai normáknak és az olasz törvényeknek sem felel meg. Most ez a fajta politikai, administratív és intézményi lebénultság azt eredményezte, hogy Olaszországban nem lehet bevezetni a szelektív hulladékkezelést, és borzasztó helyzetek alakulnak ki, sürgősségi állapotok alakulnak ki, olyannyira, hogy külön megbízottat kellett kijelöljön az olasz kormány. Most ez az intézményesített lebénulás az olasz és európai normák nem betartásával kapcsolatban egy már eleve sürgős helyzetet ront tovább. Egészen odáig haladt ez a helyzet, hogy egy újabb hulladék lerakó telep kijelölésével kapcsolatban is fellángoltak ismét a viták. Technikai szempontból nem történtek hatásvizsgálatok, és a hat, az illetékes hatóságokat sem vonták be a folyamatba, és a Malagrottai hulladékkezelő telep bezárása után újabbakat kívánnak megnyitni. Márpedig en, még ennek a korábbi problémának a megoldása sem történt meg, hiszen ezt csak úgy egyszerűen otthagyták, és most újabb két telepet, valamint Falkonjánál, mint harmadik telep neve szerepel. Ez egy hatalmas terület Rómán belül, amely igencsak degradált állapotban van, és olyannyira szörnyű a helyzet, hogy most már a közegészségügyi problémák is felmerülhetnek. Nos, ki a felelősség? ezt a helyszínt már nem lehet vissza szanálni, és most azon folyik a vita, hogy kinek kellene közbelépnie. Tehát teljesen világos az, hogy Szottile úr feladata az lett volna, hogy az európai és olasz normákat valósítsa meg. Nos, miután ez nem történt meg, hát ő, mint külön megbízott, a munkáját nem jól végezte és ez ráadásul az összes alternatív megoldást figyelmen kívül hagyta Rómában, de máshol Olaszországban is ez igen nagy problémát okozott, hiszen nem történt megelőzés, nem történik újrahasznosítás, és hogyha igen, akkor azt nagyon rosszul teszik. Nincsen másfajta felhasználása a hulladéknak, vagy energia termelő hatása. Ezzel nem csak a négyes cikk, hanem jó néhány cikk sérül az európai, vonatkozó európai jogszabályokból, és most már a környezeti és egészségi károkat kell felmérnünk. És nincsen semmiféle megelőző program sem. Most azzal, hogyha új uh, hulladékkezelőket uh, ismét kijelölnek, ezzel tulajdonképpen uh, azok az emberek, akik um, ezen a területen élnek, ismét megpróbálják felfüggeszteni ezt a fajta tevékenységet. Most ez történt augusztustól kezdve a Fálkornyánál hulladékkezelővel kapcsolatban, hiszen az ott lakók mobilizálódtak azért, hogy ezt az újabb hulladék lerakó telepet ne valósítsák meg. Tehát ez egyfajta nagy mozgalmi aktivitás, ugyanakkor a régió Róma polgármestere és Szottile külön megbízott pedig nem tesznek semmit tehát újabb és újabb helyszíneken jelölnek ki, de a problémát nem kezelik a forrásnál vagy a gyökerénél. Most már mindenki ismeri, hogy milyen eszközökkel élnek ők. Nos, az én véleményem szerint és a különböző információk alapján itt kétfajta problémával állunk szemben. Mint ahogy nézhetjük, meglát, megnézhetjük itt a térképen is, ezen a hulladékkezelő terület, telepen mm, veszélyes és nem veszélyes hulladékot egyaránt elhelyeznek. 2010 óta a híres Bondi kötelé, kötvény, vagy Tehát, hogy ezt, ezt a fajta bondi megközelítést alkalmazták, amely arról szól, hogy nem lehet kitenni egy képet arról, hogy itt egy hulladékkezelő épül. A Csampino repülőtértől 5 kilométerre található ez a terület, a Divino Amorehoz közel, és az Appia Antica út parkjaihoz igen közel. Ez néhány száz méterre vagy néhány kilométerre található tehát ezektől a területektől, és ráadásul nagyon nehéz megközelíteni ezt a területet, hiszen azok az útszakaszok, amelyeken keresztül meg lehetnek közelíteni a hulladékkezelőt, a 6,5 tonnás járműveket nem engedik be. Éppen ezért nem is lehet érteni, hogy miért pont ezt a területet jelölték ki. Aztán az Ecofer cégről is szó van itt. Nem lehet érteni, miért pont ezt a céget jelölték ki a hulladékkezelő tulajdonosaként. Ez tulajdonképpen egy sok céget magába, forra, magába olvasztó nagy társaság, és ennek az eredménye pedig az, hogy nem lehet pontosan látni, hogy kik vesznek részt ebben a munkában, már pedig ez az olasz alkotmányjal, az átláthatósággal ellentétes. Tulajdonképpen még azt is lehet mondani, hogy a maffia, illetve a szervezett bűnözés begyűrűzését is lehetővé teszik ezek a fajta konstrukciók. Volt jó néhány parlamenti kérdés is ebben a kérdésben Olaszországban, ugyanis azok a személyek, akik ezeknek a cégeknek a vezetésében részt vesznek, többször is már eljárást folytattak ellenük, illetve nyomozásokat folytatnak környezetvédelmi bűncselekmények témájában az ő személyeikkel kapcsolatban. Tehát mi azt szeretnénk itt a parlamentben elérni, hogy az önök által megírt jogszabályokat tartassák be, és ezért szeretnénk azt is kérni, hogy a petíció maradjon nyitva. Grazie a lei. Uh, I have to um, welcome the delegation of the Joint Committee on Public Service Oversight and Petition from Ireland as announced. Ahogyan tegnap bejelentettük, nagy örömmel üdvözöljük a panaszosok képviselőit, később majd meghallgatunk egy hozzászólást a részükről, még a ma délelőtti ülésen. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. És most folytatjuk a következő állampolgár, és uh, ismét uh, olaszul fogok uh, beszélni. Tehát uh, Pasquale Calcetta, olasz állampolgár által benyújtott uh, petíciót tárgyaljuk meg, öné a szó. Köszönöm szépen. Lációban és Rómában a hulladékkezelés általánosanítás működése megsérti az olasz jogszabályokat. 2008-ban már 2008. decemberében is már elfogadtunk egy jogszabályt, amely kimondja, hogy a lerakásnál, lerakó helyre történő lerakásnál, illetve a nem termikus újrahasznosításnál eh, előbbre kell helyezni a hulladék megelőzést a hulladékkezelési stratégiában. Rómában eh, már szinte szükség eh, kellett bevezetni, mert nem sikerült megoldást találni, sőt a helyzet azóta is tovább romlott. Farkanyána eh, helyszínt választották ki, a települési hulladék eh, új lerakó helye eh, ezek szerint itt kellene, hogy legyen. 2013 áprilisában hozták ezt a döntést, Ubreo Lavando részt vett a döntésben, Cigaretti úr Róma képviseletében, és még mások is. A rendkívüli megbízott, hulladékügyi rendkívüli megbízott kapta meg azt a feladatot, hogy találjon egy megfelelő helyszínt az új lerakóra. A lakosság körében nagy volt a félelem, a polgárok ezért megszervezték magukat, és tiltakozni kezdtek a tervezett lerakóhely ellen. A nemzeti parlamentben is a legkülönbözőbb indítványokat nyújtották be a minisztériumoknak. Azok a miniszterek, akik az elmúlt hónapokban részt vettek ebben az eljárásban, azt mondták, hogy tőlük nem kértek véleményt, a szortíle külön megbízott, nem kért véleményt. A miniszter is ezt mondta, és amikor a belügyminiszter is ezt mondta, hogy őt egyetlen egyszer sem vonták be ebbe a folyamatba, egyetlen egyszer sem konzultáltak vele, nem kérdezték meg, hogy egyetérte ezekkel a normákkal, standardokkal, illetve hogy nem érte, egyetérte az új helyszínnel a közjavakért felelős miniszterasszony is eh, ezt mondta, és Szutile eh, eh, úr kompatibilitását is megkérdőjelezték. Nem sikerült a vinkoló bonti megközelítéssel, a jogszabályjal összehangolni azt, ami történt. Nem készült környezeti hatásvizsgálat a falkanyánai lerakóval kapcsolatban. Digi Róla agrárminisztert sem kérdezték meg erről, annak ellenére, hogy számos agrárvállalkozás működik ezen a területen. Sőt, még Olandó miniszter, aki bizonyos fokig részt vett a külön megbízott, a biztos kijelölésében, ő is azt mondta, hogy őt sem kérdezték meg az egészről, egyetlen egyszer sem. A különböző miniszterek is ugyanezt mondták el egy, egy meghallgatás során a parlamentben. Tehát nagyon felületesen kezelték ezt a kérdést. Elhangzott, hogy a Via Adiát Argentinán valóban van egy korlátozás, nehéz gépjárművek nem haladhatnának itt, de senki nem tartja be ezt a szabályt. Tehát nem tartják be a szabályt azok a teherautók sem, amelyek a szemetet hordják a lerakóra. A transzparencia teljes hiánya az egész eljárásban elfogadhatatlan. Ez nagyon negatívan hat a polgárokra, ezért nyújtottak be ők petíciókat, kérik, hogy az Európai Parlament vizsgálja meg azt, hogy az uniós jogszabályokat betartják-e, vagy megsértették-e a hulladék ártalmatlanítással kapcsolatos EU jogszabályokra gondolok. És különösen kérik azt, hogy Falkanyánába utazzanak el, EU-s ellenőrök vizsgálják meg a helyzetet, és azt, hogy ennek milyen E, ha, milyen hatása van a közösségi e, jogra, illetve hogy sérti a közösségi jogot. Az Európai Parlament tehát kérjük arra, hogy támogassa ezt a petíciót, és konkrétan segítsen járuljon hozzá abban, hogy ezek az EU ellenőrök minél gyorsabban elutasszanak ide, és e, teljes körű felhatalmazást kapjanak az eljárás lefolytatására. Köszönöm szépen, most pedig Laura Pazetti kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt szakbizottsági tagok, tisztelt képviselők, amikor benyújtottam ezt a petíciót a Fákanyánai lerakóval kapcsolatban, nagyon súlyos volt már a helyzet és egyre romlik a helyzet, ami a falkanyánai alternatív lerakó helyszínt illeti illetve a malagrottai lerakó bezárásával kapcsolatban is helyzet romlásáról beszélhetünk. Abból indultunk ki, hogy a Falkanyánnai i lerakó, a helyszín, ezt mondták nekünk, minden a környezetre gyakorolt negatív hatása ellenére is egy remek helyszín lesz. Ez az EU hulladékkezelésre vonatkozó irányelvében az szerepel, hogy minden helyi körülményt, feltételt meg kell vizsgálni, és ezzel kapcsolatban még szeretnék arra is utalni, hogy meg kell vizsgálni azt is, hogy mezőgazdasági termékeken szerepel-e például a földrajzi eredet megjelölés, és emellett fontos a azt is megjegyezni, hogy Falkanyána esetében a földrengés veszély szempontjából második kategóriába sorolt helyszínről van szó. A megvalósíthatósági tanulmány nem készült, a Vinkalobanyi jogszabályt 2010-ből már említettük, más kulturális okok miatti felhasználatra vonatkozó korlátozásokat se vettek figyelembe, a Radicelli, a Tiberis mellékfolyója, és ez is itt Falkanyánában torkolik be a Tiberisbe. Emellett az övezetben kén gáz emissziót is észleltek. Tehát mindezeket a, a veszélyekről a polgárokat nem tájékoztatták. Emellett vannak régészeti ásatások a helyszínen, Divine, Divine Amor, egy szent hely, és eh, római, római érsek is eh, említette ennek a jelentőségét. Fel kell tenni tehát azt a kérdést, eh, azt a kérdést is, hogy hogyan lehet majd a hulladékot a lerakóhoz szállítani, hiszen már jelenleg is sok a korlátozás a nehéz tehergépjárművek számára. Olaszországban is az óvatosság elvének kell megfelelni, az olasz alkotmány 32. pontja e, értelmében. Emellett egy 2003-as kormányrendelet e, a szilárd települési hulladéknak a lerakókra e, való elhelyezése kapcsán kimondja, hogy a 9981-es EU-s irányelve a mérvadó, annak eldöntésekor, hogy milyen szilárd hulladékot lehet melyik depónián elhelyezni. 2012. május 31-i eh, jelentésében a hulladék hulladéklerakó kapcsán eh, EU jogsértést állapítottak meg. A települési hulladék volumenét korlátozni kell, illetve a hulladék veszélyességét csökkenteni kell, vagy meg kell szüntetni megfelelő előkezeléssel, hogy további veszély ne álljon fel az emberek egészségére nézve. További kifogás az volt, hogy nem volt szelektív a hulladékgyűjtés, illetve az ártalmatlanítás, illetve bizonyos települési hulladékot. Egyáltalán hulladékok, hulladék egyáltalán nem alkalmas a lerakásra a 99-81-es irányelv szerint. Ez a helyszín tehát alkalmatlan. A hulladék az irányelv 6a cikkje eh, kimondja a megfelelő előkezelés szükségességét, ezt sem tartották be, nem alkalmas eh, ez a helyszín arra, hogy eh, az irányelv eh, előírásainak megfeleljen Farkanyána esetében, ugyanúgy, ahogy Malagrotta esetében is ez volt a helyzet. Nagyon nagy mennyiségű hulladékot fognak kezeletlenül egyszerűen elásni ezen a lerakón. Falkonyánával kapcsolatban még, hogy mondjam el azt is, hogy az sem világos, hogy mm, hogyan történt az engedélyezési eljárás ezzel a eh, kóhelyel kapcsolatban arra vonatkozóan, hogy megfelele ez a helyszín, ezt nem vizsgálták megfelelően, és ez környezetvédelmi katasztrófát okozhat. Nem tartották be az EU hulladék lerakására vonatkozó rendelkezéseit, ezért ismét kötelezettségszegés miatti eljárást kell indítani Olaszországgal szemben. Egy miniszteri rendelet kiterjesztette a külön megbízott hatáskörét. Most már lehetősége van egyedül döntéseket hozni ennek a hulladékügyi külön megbízottnak. Emellett talán még egy dolgot, hogy mondjak el, teljes körön tájékoztattam önöket, de az olasz hatóságok magatartását meg kell vizsgálni Falkanyána ügyében. Nem vizsgáltak meg más alternatív helyszíneket, ez minót és a többi javasolt helyszínt is ugyanúgy érinti, tehát ezeket nem vizsgálták meg, és az Európai Parlament fellépésére sem zárták ki, mint alkalmatlan helyszínt Falkonyánát. Fel kell tennie tehát a kérdést, hogy a farkanyánai lerakóhely helyettesítheti-e a malagrottai lerakót, alkalmas erre. Köszönöm szépen, és most még az utolsó előadást is meghallgatjuk Buki urat. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt képviselők a petíciós bizottságban. Ez a szégyenletes kubinói lerakós történet, már egy régóta történet, amikor a régi lerakót bezárták. A római tartomány eh, három évre meg akarta oldani a szemétlerakás helyzetét egy 91-es eh, rendelettel, és akkor a kupi nórói szemétlerakót tulajdonképpen nyolc környező településnek a kommunális szemetét kellett volna, hogy befogadja, de azóta már 25 település szemetét kell, hogy befogadja, többször már be akarták zárni, de mindig elhalasztották. Különböző eh, tulajdonosok, eh, működtetők működtették ezt a szemétlerakot, majd Brecsából érkezett a brecsánói polgármester kérésére átvette ezt a e, szemétlerakot, és következő hónapban is 20 ezer tonnányi szemét fog érkezni a Vatikán államból és más településekre és ez a, ezt a szemételepet még ki is kívánják bővíteni, bárra Uno lenne az újnak a neve, és hát ez sok-sok méter magasra feltornyozni a szemetet. A környezetvédelmi kompatibilitásra egy pozitív szakértői véleményt adtak ki, tehát, de ugyanakkor itt nem csak egy normál szeméttelepről beszélünk, hanem egy biogáz központot és egy veszélyes hulladék lerakót is terveznek, amely igencsak ijesztően halt a helyi lakosságra, hiszen ez egy különleges védelmet élvező terület lenne tulajdonképpen egy UNESCO UNESCO kulturális örökséghez tartozó óváros is érintett ebben az ügyben. Hogyha megvalósul a kibővítés, akkor 1,2 millió köbméternyi hulladék kerül erre a személytelepre, és mivel Mala grottát is bezárták, ezért valóban ijesztő méreteket ölt az itteni szemét lerakás. Tulajdonképpen a régi rendszert meg kellett volna szüntetni, és a közösségi jogszabályokat be kellene tartani, de sajnos jelenleg vészhelyzet alakult ki. Évek óta lehetett tudni, hogy mivel annyira lemaradott a hulladékkezelés a tartomány számos területén, hogy ez várható volt, annak ellenére, hogy gazdasági nyerességgel rendelkezik ez a tartomány, mégsem sikerült a kitűzött célokat ezen a területen megvalósítani, éppen ezért vészhelyzetet hirdettek, éppen ezért egy adhok államtitkári rendelet szabályozta a helyzetet, ez pedig azt is jelenti, hogy a hatályos környezetvelő szabályozást hatályon kívül helyezik, és a fővárosi eh, hulladékot, szemetet Kupinóróban is deponálhatják. November 7-én született ezzel kapcsolatban egy feljegyzés arra vonatkozóan, hogy itt tulajdonképpen egy újabb malagrotát eh, sikerült létesíteni óriási szemét hegyekkel, és itt védett területeken is deponálnak hulladékot, és a hulladék feldolgozásához szükséges létesítmények és berendezések jelenleg nagyrészt nem is működnek, és hát ez a láció tartomány belüli rossz hulladékkezelésnek köszönhető, hogy most itt a mi településünkön ez az új akkor megvalósult. Mi azonban nemet mondunk erre, és 2013-ban számos lakos a mi petíciónkat az éppen elhangzott problémák okán, és a egy szeretnénk szintén felfüggeszteni. jövőre nézve is nagyon agályos ez a jelenlegi helyzet. A itt félő, hogy betegségek terjedhetnek el, éppen ezért kérném önöket és az Európai Bizottságot, hogy itt eh, derítsék fel ezt a helyzetet a petíció kapcsán. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy ilyen röviden szólt hozzá Petes, most pedig a bizottság képviseletében a, eh, meghallgatjuk az illetékest, aki bizonyára már tisztában van a történtekkel. Siamo che oggi ci dica qualcosa eh, in termini di operatività da parte della Commissione. Grazie. Reméljük, hogy most valamit a működés eh, területén is eh, hozzá tud majd fűzni a bizottság képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony! A bizottság valóban tisztában van a hulladékkezelés helyzetével, helyzetével Rómában és Lációban és általában Olaszországban. és már egy ideje megpróbál a bizottság az orosz hatóságokkal együtt megoldást találni erre a helyzetre. Úgy véljük, hogy hát hallottuk, hogy miről szól ez a petíció, tudjuk, hogy hogy miben is áll ez a probléma, és úgy véljük, hogy a megoldás az lenne, hogyha megfelelő hulladékkezelési tervek kerülnének elfogadása, ugyanúgy, ahogy máshol Európában is. Az olasz hatóságok ezt meg is tették, látszó tartományban is, de most végre is kellene hajtani ezeket a terveket. Ahogy le van írva a papíron, úgy kellene a valóságban is ezeket végrehajtani. A helyzet az elsősorban abból is adódik, hogy nagyon kevés a hely, a szemét lerakó telepek a hulladékkezelés hierarchiáján belül nagyon alacsonyan helyezkednek el, jó lenne felszámolni ezt a módszert, és látszóban valóban válságos, kritikus most már a helyzet a szemétlerakók kapcsán. De ezek ellenére a bizottság úgy véli, hogy hogy a, a tagállamoknak van mérlegelési hatáskörök az uniós jogszabályokkal kapcsolatban, tehát hogy pontosan milyen módszereket is választanak a hulladékkezelés megoldására, az az ő kezükben van. A hulladék lerakó telepek létesítése az egyik probléma. Látszóban a malagrottai lerakó volt a problémás, amelyet be is zártak, de hát most megoldást kell találni arra, hogy a továbbra is termelődő szemetet valahogy elhelyezzék, feldolgozzák már megoldást kellett volna találni, hiszen Malagrot a bezárását évek óta tervezték. Hát ugye lehetséges opciók között az egyik a falkulányai, a másik pedig a kupinórói szemétlerakó. De a bizottság csak akkor lépett fel az uniós jogszabályok értelmében, hogyha bizonyított az, hogy a létező szemétlerakó telepeket úgy működtetik, vagy a létrehozásukat úgy engedélyezték, hogy azok azzal megsértették az uniós jogszabályokat az engedélyezés során, vagy a környezet hatástanulmányokra vonatkozó jogszabályokat megsértették. De ez a, a nemzeti hatóságok kezében van, hogy döntsön a lehetőségekről. Az Európai Bizottság csak az uniós jogszabályok követelményeire figyelmeztetett, például a, a konzultációk szükségességére, vagy a hatástanulmányok elkészítésének szükségességére, és jelenleg nincs a kezünkben olyan bizonyíték, amely jogszabálysértésre engedne következtetni, és, és ezért nem is folyik vizsgálat a Malagrotát követő időszakra vonatkozóan Lációban. A bizottság azonban világosá tette az olasz hatóságok számára, hogy valamennyi hatályos uniós jogszabályt be kell tartani, például a hulladék lerakokra vonatkozó irányelvet, illetve az IPPC irányelvet is be kell tartani, az olasz hatóságok nyilvánvalóan tudatában vannak, mi figyelme fogjuk követni, hogy hogy milyen megoldásokat választanak. Ugye itt a hulladéklerakót választották, és hogyha bizonyítékát látjuk annak, hogy uniós jogszabályok sérültek, akkor természetesen azonnal lépni fogunk, de a hulladékkezelés tekintetében nem csak Malagrotta esetében, amelyet ugye lezártak, hanem látszó egész tartományában problémák vannak. Mi úgy, úgy gondoljuk, hogy a hulladékot nem megfelelően kezelik, mielőtt a de, lerakókba kerülnek, éppen ezért szerződőszegési eljárást indítottunk az Európai Bíróságnál, illetve hamarosan megindul az ezzel kapcsolatos vizsgálat. Az Európai Bizottság természetesen várja azt, hogyha léteznek olyan bizonyítékok, amelyek jogsértésre utalnak, és együttműködünk az olasz hatóságokkal is, de figyelembe kell azt a tényt is venni, hogy az uniós jogszabályoknak megfelelően mi nem tudunk fellépni a hulladéklerakó telepek helyének kijelölésének folyamatában, amennyiben betartják az uniós jogszabályokat, nemzeti hatáskörbe tartozik ezen telephelyek kijelölése. Köszönöm szépen. Thank you very much. So... Köszönjük szépen. Megkezdjük az ezzel kapcsolatos vitát. Először is Okan asszony kapja meg a szót. Ez egy véget nem érő történet. Azt hiszem, hogy a panaszosok és a polgárok nagy része akik követik, hogy mi történik itt Lázióban, csodálkozva tapasztalják azt, hogy milyen bénultan reagál megint a bizottság. Ugye ezben a véget nem ér a történelem, de a bizottság néha reagál, néha nem. Most azt mondja, hogy nem tud tenni semmit. Utoljára a fél tavaly volt ugye a tényfeltáró küldöttségünk útja Róma környékén beszámoltak nekünk a helyzetről, És lehet, hogy elmondhatták volna pontosabban is, hogy mi történt, de valóságban minden folytatódik, ahogy a múltban, nem vonják be az embereket, a konzultáció nélkül döntenek a lerakó helyről, nincs előkezelés. Hogyha, hogy fogalmazok úgy, hogyha a dolgok így folytatódnak, természetesen nagyon nagy csalódást okoz, hogyha a bizottság reagálása is egyre rosszabb, egyre gyengébb. Ugye jönnek az emberek, és elmondják, hogy az irányelveket, az EU-s irányelveket nem tartják be. És azt hiszem, különösen a hulladékkezelési irányelv kapcsán több panaszos is elmondta, hogy felhívást intéztek, le kell a hatóságokhoz, állítsák le ezt. Ezek nagyon rossz beruházások. Ugye mi itt Európában nagyon hatékonyak vagyunk abban, hogy minden értéket, mindent elégetünk. Sok a hulladék, és most egy erőforrás stratégiára lenne szükség, ahelyett, hogy idióta módon mindent csak elégetünk. Olaszország ne ismételje meg ezeket a hibákat, hanem közvetlenül térjen rá a, átugorva az égetést, a recycling, az újrafeldolgozás, újrahasznosítás, a legmodernebb hulladékkezelés bevezetésére. Ugye a külön biztostól azt hallottuk, hogy itt szükséghelyzetről kiáltanak, holott minden legálisan történt. Nagyon fantasztikus helyszínt találtak, de még a polgármesterek sem tehették be a lábukat erre a helyszínre, mert azzal az ürügyjel, hogy itt vészhelyzet van. Most, hogyha ezt az Európai Bizottság elfogadja, hát nagyon sok kérdésem van, amiket feltehetnék önnek, de hát már az egész egy kicsit abszurdnak tűnik, hogy most konkrét kérdéseket tegyek fel arról, hogy ezen a konkrét helyszínen mi a helyzet, hiszen mi láttuk, és ott voltunk. És most azt halljuk, hogy semmi nem változott, és ugye Malegrottát, hogy bezárják, az jó, de most éppen elfogadunk egy másik lerakóhelyt, anélkül, hogy megfelelő óvintézkedéseket és vizsgálatokat lefolytatták volna. Szeretném, ha elmondaná, hogy tényleg azt gondolja, hogy a bizottság most megint nulláról kezdi, és előről kezdjük ezt az egészet, most az új esettel, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy most már kezdeményeznénk valamit arra, hogy jobbak legyenek az eljárások. Mindenek előtt minden ilyen esetben nagyon fontos az emberek részvétel. Ez volt kampányában is a probléma, és Lációban is, és Rómában is. Hogyha nem vonják be a polgárokat, akkor mindig veszíteni fogunk. Itt mi ebben a bizottságban az embereket képviselő szakbizottság vagyunk az emberek részvételét akarjuk erősíteni, biztosítani. Nem tudom, hogy ez még működne, de Nápolyban, amikor ott jártunk, és megpróbáltunk először tenni valamit ügyben, akkor is ragaszkodtunk a teljes transzparenciához, hogy mindenkinek legyen lehetősége arra, hogy nyomon követhesse, ami történik és akkor kitalálták ezt a, ennek pont az ellenkezőjét, ezzel a katonai mm, szükségállapotra való hivatkozással, senki nem tudta tehát, hogy mi történik, legalábbis azok, akik a jogszabályalkotás tiszta pozitív oldalán állnak. Köszönöm szépen. Kollégák, kérem, hogy ne beszéljenek hosszasabban, mint a polgárok, a panaszosok ne nyújtsuk túl hosszúra a vitát. Márkis asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a panaszosoknak, hogy bemutatták az ügyüket. Itt valóban vészhelyzet van. Olaszországban az ilyen vészhelyzet, vészhelyzetben fellépő biztos igényelne. Nem először hallunk ilyenről, korábban volt Nápoly, Láció, és tavaly is ugyanazok a nevek név bukkan fel Szotile, a vészhelyzetre kinevezett biztos. Találkoztunk vele a missziós látogatás során, és teljesen világos volt, hogy ő nagy hatáskörre rendelkezik a hulladékkal kapcsolatos vészhelyzetben, hogy intézkedjen. Kérdésem a következő. Demokratikus legitimációt élvez ez az egész. Itt most nem csak a hulladék kerethatározatra utalok, hanem általában a demokráciára. Itt van egy vészhelyzetre kinevezett biztos, aki felhatalmazással fellép, holott a miniszternek és a parlamentnek kellene a végső felelősséget viselnie. De tényleg nem tudom, hogy ez hogy lehetséges egy európai demokratikus rendszerben, ahol fontos szabályok szólnak a felelősségről. Hallottunk ilyen szükséghelyzeti tervekről, és a bizottság is kitért a hulladékkezelési tervekre. Nos, láttunk ilyet Nápolyban, már miután a vészhelyzet kialakult, láttuk, hogy készültek ilyen tervek. Nem lehetne most Európának egy kicsit inkább a frontvonalon fellépni, és ilyen tervek még a lerakóhelyek kijelölése előtt készüljenek, és ne utólag próbálják megoldani a helyzetet, amikor már egyre több ilyen lerakó helyet nyitottak meg. Hát ez a probléma tehát nagyon régóta fennáll. és most nem akarok az égető művek nehéz témájára kitérni, de azt látjuk, hogy ez a probléma egyre inkább terjed. Kampánya, láció, és ki tudja, hogy mi jön még, hol lesz ennek a vége. A bizottságot a következőre szeretném kérni, illetve kérdezem tőle. Hogyan lehetséges az, hogy a polgároknak semmi beleszólása nincs? Miért kell az embereknek mindig ide a parlamentbe jönni? Nincs lehetőség arra, hogy valamit ott tegyenek, és az európai jogszabályokat jobban előtérbe helyezzék? Köszönöm szépen, Merkis asszony. Kolléga. Megadom a szót Pallone úrnak. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a kollégákat, egyetértünk velük, de szeretnék visszatérni a fákonyána problémájára. Nagyon érdekesek ezek a környezetvédelmi kérdések, vitái Olaszországban. Valóban nagyok a problémák, de mégiscsak itt azt kockáztatjuk, hogy a témából már kifelé hátrálunk ugyanis szerintem elnök asszony lehet, hogy Kafkától a pert kellene inkább elolvasnunk. Tehát nem is igazán értettem azt, ami elhangzott, pedig olaszul volt, vagy mondhatjuk azt is, hogy tökéletesen értem a helyzetet. De mi is a probléma? az olasz hatóságoknak kell bizonyos döntéseket meghozniuk, ezt várjuk meg, és aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk tenni mit tudunk tenni. A petíciós bizottságtól kértem ezt az ülést, és parlamenti képviselőként az Európai Bizottsághoz is fordultam egy kérdéssel, három témában. Egyes. Fálkonyánával kapcsolatban vizsgálják meg a városi hulladékkezelőre vonatkozó szabályoknak való megfelelést. Kettes, az egészségvédelem, illetve a környezetvédelmi szabályok betartatása, illetve hármas az európai normák betartatása Lációban, illetve konkrétan Róma városban. Mi ugye nem akarunk egy Európa, nem akarjuk, hogy Európa túl bürokratikus legyen. Azt szeretnénk, hogyha Európa ott lenne, akkor, amikor szükség van akkor is, hogyha most ez egy nem könnyű időszak Európa számára. Miért is idéztem Kafkát? Potocsnik biztos a következőket válaszolja. A szabálysértési eljárás, eljárás keretében a Malagrottai ö, hulladékkezelő telepről azt tudtuk meg, hogy ennek a hulladékkezelőnek nincsenek meg a technikai feltételei arra, hogy megfelelőképpen kezelje a városi hulladékot. Éppen ezért nekünk nem kell megvárnunk azt, hogy egy újabb hulladékkezelő épüljön, és aztán ismét és ismét megvalósuljon ugyanaz, ami már eddig is volt, mert különben tényleg egy kafkai ördögi körbe kerülünk be. Létezik egy probléma. Láció tartományban problematikus a hulladékkezelés. És hogyha ezt nem mondjuk ki, akkor már tényleg az őrültek házába mehetünk. Európában akarunk maradni, és azt szeretnénk, hogyha megfelelő szabályok mentén a polgárok védelmét biztosítaná Európa. Folytassuk, hogy mit is válaszol a biztos, mert különben egy kicsikét elveszünk ebben a mai vitában. Nos, néhány Láció tartományban lévő hulladékkezelő telep esetében az 1998 per 31-es irányelv megsértése valósul meg, valamint a 2008 per 98-as Európai Uniós irányelv is sérül. Nos, hát ezek fényében, ezek tudatában nem várhatunk tovább, várj azt, hogy újabb és újabb hulladékkezelők épüljenek, és aztán majd később megvizsgáljuk a helyzetet. Mert a választ már most borítékolhatjuk, tehát innen ebből kiindulva ugye az olasz hatóságok azt fogják mondani, hogy a bizottság ne avatkozom be, és így tovább. Megint csak egy ördögi kör alakul ki. Azt kell bizonyítanunk, hogy úgy nyitnak meg hulladók kezelőket, hogy azok nem felelnek meg az érvényben lévő szabályoknak. Ezt kell bizonyítanunk. Éppen ezért szeretném kérni, hogy a petíciós bizottság látogasson el Falkonjánába, és nézze meg, hogy hogyan is néz ki a helyzet Láció ügyében, nyissunk egy dossziét. Köszönöm, Angelili képviselő. Köszönöm szépen, ne haragudjon, hogy állva vagyok, de nagyon sok dokumentumot szeretnék bemutatni. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak. Antonioci és Pallone úrnak köszönöm szépen a csapatmunkát, de a petíciók benyújtóin túl Laura Passetto, Buki úr, Panetto és Calcetta, illetve Pallone urak nincsenek ma itt mind, éppen ezért Antoniozzi és Pallone úrral mi leszünk az ő szócsöveik, Almando Tordinelli, Alessandro Grando, Franca Asciutto, Stefano Stefanelli, aki a Brácsánói regionális parttól érkezik, a Brácsánói Stop hulladékkezelő mozgalom vezetője, és még jó néhány mások is. Beszélhetnénk Nápolyról, Francesca Gobbiról, Stefano Abrozettiről, és itt le is zárnám a listát. Mit is szeretnék mondani? Sajnos ez már az x meghallgatás ebben a témában, hiszen egy évvel ezelőtt ebben a petíciós szakbizottságban volt egy út, egyfajta vizsgálati út a lációban uralkodó helyzettel kapcsolatban. Pallone úr is elmondta már, hogy teljesen felesleges az, hogy állandóan az irányelvekre hivatkozunk, hiszen Olaszország már az Európai Bíróság előtt áll a lációi hulladék botrány miatt. Évek óta, sőt tulajdonképpen már tíz éve legalább, egyre rosszabb a helyzet, állandóan külön megbízottak kezelik a helyzetet. Az elmúlt két évben már hét olyan hulladékkezelő telepet jelöltek ki, amelyek ideiglenesek. Kubinor, a Fákonyánál is még említhetnék többet. Ez mind azt mutatja, hogy elfogadhatatlan a helyzet, hiszen nem lehet idéglenes helyszínről idéglenes helyzet, helyszínre öm, vándorolni, és állandóan az emberek jogait tiporva előre menekülni, ahelyett, hogy megfelelnénk végre a környezetvédelmi Európai Uniós jogszabályoknak, és akkor még nem is beszéltem az emberek problémáinak megkérdezéséről, hiszen a polgárok csak tüntetni tudtak, ugyanis senki nem kérte ki előzetesen az ő véleményüket. Nos, az Európai Bizottságnak szeretném mondani, ahogyan Pálloné úr is mondta, a kafkai pert említhetnénk, de talán Aliz csodaországban is említhetnénk ezen az alapon, ugyanis gyakorlatilag újabb kérdések és meghallgatások folyt, egymást követik. Kubinóróban is jártam. Nézzék meg! Nézzék meg! Tessék, a saját szemeimmel láttam ezt, nézzék meg! hogy mindenki, az Európai Bizottság is lássa azt, hogy hogy néz ki ez a kezelőtelep, gyakorlatilag semmi, semmi sem történik, csak ö, leteszik a szemetet. Fákonyánával kapcsolatban sajnos csak kisebb képeink vannak, és kicsit ki is fakultak. Minden esetre néhány évvel ezelőtt ez volt a helyzet. Egy picike hulladékkezelő volt ez akkor, amely most így néz ki. Hol vannak? Hol vannak az engedélyek? Hol vannak az engedélyek ehhez? És aztán ámászaláriáról is beszélhetünk. Tessék, ez egy másik kérdés, amelyet igen jól ismer az elnök is. Ezt 20 évvel ezelőtt jelölték ki, és most nem olyan régen kezdték el használni. Anna Szalária esetében nem lehet semmit sem tenni. Itt súlyos egészségkárosító hatások tapasztalhatók, főként a gyermekekre és az idősekre veszélyesek, és azt hiszem, hogy pont ez a borzalmas szag az, amely a legjobban zavarja a polgárokat. Elég volt ebből a, itt a piros, hol a pirosból, az embereknek joga van ahhoz, hogy választ kapjanak végre a feltett kérdésekre, és hogyha Európa itt van, akkor végre mutassa meg az arcát. Ne haragudjanak. Kérem, kérem, mondja az elnök. Antonyocci képviselő. Kérem, hogy ezeket a transzparenseket tegyék le. Értjük, hogy milyen bűzös helyzet, mi bűzlik Lációban. Elnök asszony, először is köszönöm szépen, hogy sürgőséget szavaztak meg ennek a kérdésnek a tárgyalására. Ugye a Fákonyánál témája tulajdonképpen egy sokkal szélesebb problémának a része. Aggasztó, hogy Olaszország fővárosában, illetve az azt környező területeken milyen segélykiáltásokat hallhatunk most már hosszú idő óta a hulladékkezelés területén. A polgárok képviselői itt vannak, a petíciók benyújtói itt vannak Brüsszelben. Azért jöttek el, hogy tanúskodjanak amellett, hogy mi is történik hazánk fővárosában most már hosszú idő óta. Főként Falkonyána területén azt szeretném elmondani nagyon őszintén, hogy én szégyellem magam, hogy itt kell lennünk, és ismét az Európai Unióhoz kelljen fellebeznünk, az Európai Bizottsághoz kelljen forduljunk, illetve az Európai Parlament petíciós szakbizottságához. Ugyanis Róma polgármestere, Láció elnöke, eléggé félváról kezelik ezt a problémát, és Poncius Pilátusként mosták kezeiket ennek, ezzel a problémával kapcsolatban, és egy külön megbízottra ö, hárították a döntések meghozatalát. Nem először történt már ez, minden bizonyal ön is emlékszik már rá, amikor Pian Delorno ügyében voltunk itt, hiszen Szotti külön megbízott már erről is döntés hozott. Igen sok javaslat megdőlt már ebben a témában, hiszen nem voltak meg a szükséges feltételek. Tehát szerintem ezt az ördögi kört kellene végre megtörni. Kafkáról esett szó, illetve Alice Csodaországbanról, de ez egyfajta tehetetlenségi érzés inkább, amelynek most hangot szeretnénk adni. Ugyanis elnézést kérek, de az Európai Bizottság sem teszi meg azt, amit meg kellene tennie, hiszen itt azt hiszem, hogy már láthatjuk, hogy Fálkonyánál nem járható út, megvannak azok a feltételek, ami miatt eljárást lehetne indítani. Hiszen az Európai Uniós jogszabályokban foglaltak biztos, hogy nem fognak teljesülni. Hosszú évek óta folyik ez az ügy, és az hatásvizsgálatok megkerülése nem elfogadható. Nem hiszem, hogy ehhez bármit hozzá kellene fűzni. Mi az ön szakbizottságához fordultunk, és köszönöm szépen, hogy fogadtak bennünket, mert kicsit demotiváltak vagyunk, hiszen az olasz hatóságok nem hallják meg hangukat. És egyébként szégyenletes dolog az, hogy itt kell lennünk, ennek nem így kellene lennie, nem kellene a petíciós szakbizottsághoz fordulnunk olyan kérdések ügyében, amely minden állampolgár számára alapvető fontosságú. Szerintem most már olyan ponthoz jutottunk el, amikor nem elég az, hogy az Európai Bizottság ködösen fogalmazzon, hiszen nekik megvannak azok az eszközeik, amelyekkel közbeléphetnének, és azt mondhatnák, hogy elég volt, elég volt ebből a rendszerből, Úgyhogy nagyon remélem azt, hogy nem kell majd megint visszajönnünk ide a petíciós szakbizottsághoz egy olyan ügyben, amely elfogadhatatlaná, elfogadhatatlan helyzetet eredményezett fővárosunkban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a felszólalóknak és a petíciók beterjesztőinek, illetve a polgároknak, akik támogatták ezeket a petíciókat. Az Európai Bizottság felé fordulok. A parlament te való vitát nem lehet megoldani úgy, hogyha visszaküldjük az egész ügyet a helyi hatóságokhoz, hiszen a polgárok a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva a különböző nemzeti kompetenciák szintjeit szintjeihez fordulnak, és ezután, miután kimerítették ezeket a lehetőségeket, az európai szinthez fordulnak annak érdekében, hogy a jogszerűség állapotát visszaállítsák. Az Európai Bizottság nagyon jól tudja azt, ahogy már a korábbi petíció esetében is elmondtam, nem jó az, hogyha csak hogyha nem konkrét válaszokat ad az Európai Bizottság, hiszen az Európai Bizottság nagyon jól ismeri a lációi helyzetet és más olasz realitásokat is, már csak azért is, mert mi itt a szakbizottságtól is rávilágítottunk a problémákra többször is, mondjuk úgy, hogy ezeket a krízis területeket megvilágítottuk, az Európai Bizottság jól ismeri a helyzetet, ugyanis több szabálysértési eljárást is nyitott, és most éppen Olaszországgal kapcsolatban, Láció nyal kapcsolatban vizsgálatot folytat mert kis képviselő vezetésével egy szakbizottsági utazás is volt Olaszországban, és akkor is kértük azt, ez egy évvel ezelőtt volt, hogy a bizottság tegyen konkrét lépéseket, már pedig nem történtek ezek meg, és most azt mondja megint a bizottság, hogy nem tudnak beavatkozni akkor, hogyha Olaszországban nem zárul le az összes jogorvoslati lehetőség. Mi itt azt kérjük, hogy az Európai Unió és konkrétan az Európai Bizottság lépjenek közbe, nem, és nem csak szankciók szintjén, ugyanis újabb és újabb büntetéseket kiróni ö, semmi máshoz nem vezet, mint hogy ö, az állampolgárok helyzete még rosszabbá válik hogyha az Európai Bizottság számára tényleg fontos az egészségvédelem, a környezetvédelem, és úgy gondolja, hogy az irányelvekben foglaltak meg kell, hogy valósuljanak, akkor megelőzés jelleggel kellene fellépjen, és ne zárja be az ajtókat akkor, amikor a problémákat felvetjük. Ezt úgy kérem, hogy a petíciókat nyitva tartjuk, nem is tehetünk mást eset egyébként, és azt szeretném kérni az Európai Bizottságtól, hogy érzékenyebb módon közelítse meg ezt a problémát. És ezzel szeretném megerősíteni azt a meghívást az Európai Bizottság képviselője felé, amelyet már többször egyébként megtettünk. Potocsnik úr látogasson el Olaszországba, nézze meg saját szemeivel, hogy mi a helyzet, hogyan néznek ki ezek a területek, és akkor talán majd ő is rájön arra, hogy előzetesen kellene fellépni, Van egy külön megbízottunk Olaszországban, de láttuk azt is, hogy hogyan működik. Most, hogyha külön megbízottak és komisszárok kell, hogy működjenek, akkor inkább európai szintről érkezzenek ezek, mint hogy tovább folytatódik ez a szükségállapot. Angelili kollégánk még szeretne egy percet kérni. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Az egyik petíció beterjesztő aki egy ilyen bűzbombát engedett itt el a levegőben, az csak rávilágít arra, hogy hogyan néz ki a helyzet Anna Szalárjába, Kupinyónéban és máshol. Nos, hát azért ne felejtsük el, hogy itt öregek otthona működnek, bölcsödék működnek, emberek itt élnek. Most ez a bűzös helyzet, ez szörnyű. Elnézést kérünk, még akkor is, hogyha talán egy kicsit szokatlan módon léptek fel a petíció beterjesztői, de nekik nincsen más lehetőségük, ők csak a felháborodásuknak adnak hangot, úgyhogy szerintem köszönjük meg Mazzoni elnöknek azt, hogy ilyen érzékeny módon állt ehhez a kérdéshez, hiszen őt mindenképpen zászlós, zászlóvivőnknek tekintjük. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel szeretném lezárni ezt az ügyet. Természetesen a petíciók nyitva maradnak, de ismét az Európai Bizottság képviselőihez fordulunk, máshogy mm, működjenek együtt a parlamenttel a bizottság. Mi mindenképpen nyitva állunk ezen másfajta megközelítés előtt, és kérem, hogy Potocsnik úr felé tolmácsolják a meghívásunkat, és bárki a bizottságtól eljöhet velünk Olaszországba, és vizsgálódjunk ott a helyszínen, hogy lássuk, hogy ez a probléma hogyan oldható meg. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a megjelenését, és Angelilli képviselőnek is. Köszönöm szépen, hogy elnézést kért a bűzbomba ügy miatt, és ezzel lezárom. A 18-as napi rendi pontot. Kérem, hogy csendben hagyják el a termet, mert folytatnunk kell a munkát. E la petizione 51 51 per 2013-as petíció Pedro Jiménez San José spanyol állampolgár által benyújtott petíció egy földgáz kitermelési, tárolási, illetve szállítási projekt jóváhagyásáról Donyánában, Huelva megye. Ez egy Natura 2000 hálózat területén található projekt. A petícióval kapcsolatban szeretném megadni a szót a petíció benyújtójának. In rappresentanza del firmatario a Mr. Hammerstein. Hammerstein úr fogja előterjeszteni ezt a kérdést. Is Mr. No. Sorry. The floor. Can you help me? Mr. Jimenez. Mr. Jimenez. Jimenez úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, akkor várnék egy picit, amíg lenyugszanak a kedélyek, és akkor nyugodtan szeretném majd előterjeszteni a petíciómat. És mielőtt a konkrét petícióra rátérnék, szeretnék röviden emlékeztetni a projekt hátterére. Uelva megyéről van szó, egy védett területen, ez egy a Donjána természetvédelmi parkról van szó, Kádész, Sevilla közelében, tehát Andalúziában, Dél-Spanyolországban, és szeretném egy kicsit a hátteret megvilágítani, hogy értsék, milyen problémáról is van itt szó. Uelva megyében a 60-as évek óta, frankó éra óta vegyipari létesítmények működnek, igen, csak mérgező anyagokat, környezetkárosító anyagokat eh, állítanak elő ebben a vegyi üzemben. És azóta is folyamatosan környezetszennyezési esetek merültek fel a 60-as évektől kezdve. Hát itt mm, akkoriban még nagyon nagy vonalúak voltak a környezetvédelmi előírások, nagyon sok esetben szennyezett víz került a folyókba, illetve a tengerbe. Ez a légkört is szennyezte, a talajt is természetesen folyamatosan szennyezte. És ez már a második alkalom, hogy itt járok önöknél a petíciós szakbizottságban. Először azért jártam itt, mert ipari szennyvizet vezettek a folyókba, egész Európában ez volt a legnagyobb kiterjedés, fajta szennyvíz kivezetés, és, és sikerült elérnünk azt, hogy ezt a szennyvizet továbbra is a természetes vizekbe engedjék. Most pedig Guelva esetében sok hektárnyi területen van szó, 120 ezer hektoliternyi kezeletlen szennyvízre van szó, például radioaktív anyagok kerülnek itt a vízbe. És itt nem csak a 60-as évekből származó ipari létesítmények okoznak problémát, hanem ezeket tovább fejlesztették. Ez egy vegyipar és energetikai központá alakult, és most már a városban magában is egy 400 megawattos erőmű épült, három ciklusos erőműről beszélünk. Ez eh, két kilométerre található az az új fejlesztési erőmű a régi létesítményektől, aztán az ipari területeken egy biomassa erőmű is épült, illetve gáztárolók is vannak. Egész Spanyolország legnagyobb biomassa erőművel épült itt meg, és itt még egy újat is terveznek amit elmondtam, a vegyipara is dolgozik erőművekkel, kapcsolt erőművekkel, és ezen kívül egy nyers olaj, finomító, és eh, található áttartóan 5 millió tonna, most már 9,5 millió tonnányi eh, hulladékfeldolgozására van itt szó. Tehát itt azt kell mondanunk, hogy még a frankóira idejéből egy környezet védelmi szempontból egy nagyon hátrányosan érintett területről van szó, és ez a helyzet egyre inkább csak romlik, hiszen egyre több a beruházás, egyre több ipari és vegyipari létesítmény épül ezen a területen. És akkor most rátérnék a jelen petíció tárgyára. Itt tulajdonképpen Spanyolország legnagyobb védett területéről van szó, a Donjána természetvédelmi parkról. Ez a legnagyobb természetvédelmi terület valószínűleg egész Európában, de Spanyolországban minden esetre egész biztosan ez a legnagyobb kiterjedésű természetvédelmi terület. Méghozzá egy olyan régióban, Andalúziában, ahol nem csak az európai előírások tekintetében más eh, a helyi autonóm tartományok előírásait is betartják a természetvédelem tekintetében. És utalnék a közösségi irányelvekre, és ezekre kitértünk egyenként a petíciónkban, és nem hiszem, hogy ezeket most fel kellene olvasnom részletesen, csak annyira, annyit szeretnék elmondani, hogy azért fontos, hogy megértsük ennek a problémának a hátterét is. Tulajdonképpen egy olyan régióról van szó, ahol tulajdonképpen minden létező természetvédelmi feltétel teljesül, mint helyi, mint európai szinten valamennyi jogszabály, valamennyi feltétel adott ahhoz, hogy védjük ezt a területet. Itt Európának éppen ezért fel kell lépnie. Itt azért el kell mondani azt is, hogy a, a természetvédelemben itt nagyon sokat fektettek, eh, itt a fenntartható fejlődési terveket dolgoztak ki, ezeket is nagyon sok pénzzel támogatták, ez benne áll a petíciónkban is. Tehát itt egy olyan projektről van szó, ahol nem csak a földgáz kitermelésről van szó, hanem a földgáz tárolása is problémát jelent. Korábban tehát kitermelték a földgáz, aztán kimerültek a készletek, és most 18 kilométernyi csővezetéket próbálnak valahogy eh, helyettesíteni egy régi csővezeték helyett egy újabb, nagyobb átmérőjű csővezetéket kívánnak lefektetni, és hát ez semmiképpen sem fenntartható ez a projekt. Egyértelműen megsérti az uniós előírásokat, illetve a spanyol vonatkozó törvényeket is. Ezért úgy gondoljuk, hogy nem szabad engedélyezni ezt a projektet, nem szabad hagyni, hogy ez megvalósuljon, ami egyáltalán nem fenntartható. Ezt nem szabad támogatni. És ami ezen kívül még nagyon súlyos, érinti ezt a problémát, az az, hogy a donányai vezetés pozitívan nyilatkozott erre a projektről. Felipe González, a egykori miniszterelnökünk áll az élén ennek a természetvédelmi területnek, és a kérdéssel foglalkozó tanács visszalépett, és a projektet vezető vállalat vezetősége vette kezébe ezt a ügyet, és arra kérném a petíciós szakbizottságot, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy, hogy a környezetvédelmi előírásokat tartsák be. Le kell állítanunk ezt a projektet, amit mondtam, ez nem fenntartató. A helyzetet csak rontani ez a projekt. Van itt egy második petíció is a Huelva megyével kapcsolatos, amelyet egyazon ügyként tárgyalunk. Ebben a második ügyben Hammerstein úrnak adom meg a szót. Kérem, hogy mindenki tartsa be a neki szánt időt, mert utána még van egy újabb napi rendi pontunk. Mesa de la Ria képviselőit illetve ennek a szervezetnek a tagjait képviselem, ez egy polgári szerveződés, a Huelva környezeti problémáival foglalkozunk. Nagyon sok petíció született. Egyrészt az a petíció, amit itt tárgyalnak, ez egy egész konkrét projektre vonatkozik, és a politikai felelős személyek közül valakit megbíztak azzal, hogy válaszolja meg a felvetett kérdéseket, és terjesz elő ezt a dossziét. Szerintem elég furcsa, hogy ilyen sorrendben kaptak szót a petíció benyújtói, de hát mindegy. Akiket én képviselek, de Ria tartományt. Itt a Repsoli földgáz kitermelő helyéről van szó. Már évek óta engedély nélkül folyik a földgáz kitermelés. A közösségi EU jogszabályok teljes megsértésével. Jiménez úr beszélt már a szennyvíz helyzetről. Nos, az egész helyzet sérti mindazt, amit az Európai Bizottság folyamatosan követelt és követel, azaz, hogy készüljön el végre, a vállalat készítsen el egy szennyezés megszüntetésére vonatkozó tervet. Andalúziában állt elő ez a helyzet, amikor is rablogazdálkodást lehet folytatni a természettel. Olyan sok kitermelési projekt zajlik, amely, amelyek egyszerűen nem kaptak engedélyt. Engedély nélkül zajlanak ezek a projektek. A regionális kormány, Andalúzia eh, tartomány eh, kormánya a nagy környezeti károk ellenére, amelyek a Donyánai Nemzeti Parkot eh, sújtják, nem tesznek semmit. A földgáz kitermelés kapcsán intézményi, intézmények válaszára várunk. De ha arra gondolunk, hogy a Repsol, a vállalat az IPCC irányelvet, az EU irányelvet sérti meg, amely ilyen irányelv ugye az integrált szennyezet csökkentési irányelv, és megelőzés irányelv, hát akkor látnunk kell, hogy itt engedély nélkül, környezetvédelmi engedélyek nélkül folynak ezek a tevékenységek. És európai szinten megvan az IPCC IPPC irányelv, ami szintén előírja az engedély beszerzésének a kötelezettségét. A Repsol nem rendelkezik engedéllyel itt Andalúziában. És en, ezen is túlmegy az, hogy rengeteg szennyvizet, erősen elszennyezett szennyvizet engednek bele egyszerűen a tengerbe. Anélkül, hogy bármilyen környezetvédelmi engedélyük lenne erre. Ez természetesen megint csak számos EU jogszabályt sért. Andalusia kormánya egyszerűen figyelme hagyja az összes irányelvet és rendelkezést. Amiről beszélünk, az, az már most a valóság, jelenleg ez zajlik. Itt már a 90-es évek óta zajlanak ezek a folyamatok, ezer számra jönnek, mennek a teherautók, és mindez teljesen engedély nélkül zajlik, ami rendkívül nyugtalanító, hiszen a Repsol földgáz tárolót is működtet, föld alatti földgáz tárolót is működtet. Régi már lejárt eh, engedélyekkel dolgozik, eh, a 1885-ös, még már nem érvényesek, de Andalúzia kormányzata úgy döntött, hogy eh, ezen túl teszi magát. A Mesa de szervezett eh, kifogását, nem kaptunk eh, kielégítő választ a panaszunkra az andalúziai kormányzattól. Én a Poseidon képviselve, ez, ez a Repsolnak az egyik eh, projektje, amelynek semmi köze arhoz a földgáz projekthez, amiről a kollega számolt be, a Delta de Lebrói övezetben, ugyanis a Castrol projekt rendelkezik minden engedéllyel, annak ellenére, hogy nagyon negatív következményekkel jár, vagy károkat okoz. A Repsol ennek a projektnek a kapcsán illetve a másik projektnek a kapcsán a törvényesség határán manőverezik már a évek óta, tehát nem rendelkezik engedéllyel. A Messerel Ria nevében azt követeljük az Európai Bizottságtól, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az andalusziai kormány a hatáskörének megfelelően járjon el, követelje meg a Repsoltól az engedélyek beszerzését, illetve más esetekben tegyen intézkedéseket, ami megakadályozza a, e, szennyez, a szennyvíz e, bevezetését. Elnök, akkor a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! tudomásul vettük a petíciót, nem tudunk még sokat mondani, mert elég új ez a petíció, csak novemberben érkezett be, gondosan meg fogjuk vizsgálni. Feljegyeztem a panaszos és a tisztelt képviselő által felvetett, felvetetteket. Már elindítottunk egy kötelezettség összegés miatti eljárást a gipsz ügy miatt, amire utalt a hozzászóló, és a donyanai akviferek kapcsán is. Ami pedig a földgáz problémát illeti, gondosan meg fogjuk vizsgálni a panaszt, a petíciót, és válaszolni fogunk a petíciós szakbizottságnak. Elnök asszony, a következőt szeretném mondani. Most, amikor itt vannak a petíció benyújtájának a képviselői, illetve az érintett eh, vállalat képviselői is jelen vannak, eh, talán megadhatná elnök asszony, önhöz beszélek, talán megadhatná nekik is a szót, hogy elmondhassák az ő álláspontjukat, tehát a vállalat képviselői. A két érintett vállalat közül az egyik képviselői vannak jelen. Rendben van. Bejelentettük, hogy az érintett vállalat képviselői is eljönnek a mai ülésünkre. Természetesen meg akarjuk hallgatni a másik felet is, önöknek is lehetőséget adunk erre, de arra kérem önöket, hogy nagyon röviden szóljanak, mert már nagyon sokat csúsztunk, ezért kérem, hogy minél rövidebben, tömörebben ismertessék az álláspontjunkat. Talán még egy módszertani dolog. Eddig a szakbizottságban úgy jártunk el, hogyha egy petíciót benyújtanak, akkor általában ezt a panaszos teszi, ha csak nem valami közigazgatási ügyről van szó, akkor a valamelyik igazgatási szerv képviselteti magát, de vállalatokat nem szoktunk ide meghívni. Jó, hát mi civilizált emberek vagyunk, hogyha tényleg sikerül nagyon röviden hozzászólniuk, akkor rendben van, de mint mondtam, ez valami új dolog, ez ilyen még sose volt ebben a bizottságban. Igen, Mayer kollégának teljesen igaza van. Szerintem azért korábban is volt már erről, volt már ilyen, ez nem Beszéltünk azért precedensekről, volt már ilyen, hogy a vállalatok képviselői megszólalhattak, de természetesen elsősorban a petíciót benyújtó polgárokat szoktuk itt meghallgatni. Parancsoljon! Palkovilaszkónak hívnak, Kászatona Fenossa céget képviselem, és szeretnék lehetőleg nagyon gyorsan néhány dolgot elmondani ezzel a projekttel kapcsolatban. Itt látják ezt a képet a projektről. Alapvetően már működő, illetve létező gázvezetékeket cserélünk le újakra, új gáz kitermelő helyeket is megnyitunk, és miután ki fog merülni majd a gáz, egy tárolót kell építeni. Már 30 éve termelünk ki gázt ebben a régióban, ez egy nagy 200 millió eurós beruházás. Semmiképpen nem sértünk meg európai jogszabályokat, nem kívánok itt különösebben a részletekre kitérni. Betartottuk a 92-es habitát élőhely irányelv rendelkezéseit is, és a madár irányelv rendelkezéseit is. Nem sértjük meg a Ramszári egyezményt. Itt egy olyan gáztároló projektről van szó, amely nagyon tökéletesen lezárja a tároló helyet. Millió évek óta létezik már ez a geológiai tároló képződmény, és nem inkompatibilis ez a projekt a Natura 2000 természetvédelmi helyekkel. Itt a Nemzeti Park területén nincs tároló. A projekt egy része talán érinti a Nemzeti Park határát. Hét év alatt nagyon kimerítő környezetvédelmi tanulmányokat készítettünk, sok-sok tanulmány készült az előírásoknak megfelelően, tájékoztattuk a közvéleményt, és egy sor olyan intézkedést tett készítettünk, amelyekről beszámoltunk a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó nyilatkozatunkban. Csak nyáron folynak az építkezések, hogy figyelembe vegyük a flóra és a fauna élet ciklusát azután teljesen a nemzeti parkon kívül dolgoznak a gépek, a kompresszorok, és azokat a részeket, szakaszokat, amelyeket mm, hely kicserélünk, teljesen a természeti parkon kívül helyezzük el. A donyanai területrendezési tervek előírását is, előírásait is megtart, betartottuk minden szempontból. Nem tekinthető ez a tevékenység ipari tevékenységnek. Nem olyan tevékenységről van szó, amelynek káros környezeti hatásai lennének. Itt látják a képen, hogy milyen nyomvonalon halad a gázvezeték, a földgázvezeték, és azon be is fejezem rövid hozzászólásomat, hogyha nem valósul meg ez a projekt, az eh, nagyon káros eh, következményei lesz a régióra és az egész államra vonatkozóan, hiszen eh, a természetesen ez a vállalatok helyzetét is rontaná. Köszönöm. Köszönöm szépen a dokumentációt. Majd benyújtathatja, még ez a mi munkánkat segíti. A petíciók képviselőinek beadok szó, megadom a szót, de még először Pedro Jiménez kapja meg a szót. Nem, bocsánat. Elnézést. Meyer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a petíció Ugye ezen petíció esetében a biológiai sokféleségről is szó van. Ez egy olyan régió, amely a legnagyobb biológiai sokféleséget kínálja Spanyolországban, mindenképpen meg kell védenünk, tehát ez egy nagyon súlyos ügy, nem csak uniós irányelvek érintettek itt, ezeket már említették a Natura 2000-es területek, illetve a különböző környezetvédelmi irányelvekről van itt szó, hanem alapvetően itt a Castor esetről is van szó, mely precedensként szolgál számunkra. Ugye annak voltak súlyos következményei, hogy a, ahogyan a gázt tárolták, elég sok földrengés, szeizmikus mozgás volt tapasztalható ezen a területen, és a, a minisztérium a környezeti hatástanulmány esetében nem, ne, kitért erre is, kitértek erre is, hogy a szeizmikus mozgásokra figyelemmel kell lenni. Az Andalus kormánynak volt a feladata ezt a környezeti hatós tanulmányt elvégezni, de az ott leírtak takat nem vették minden esetben figyelemben. Hogyha egy vállalat tárolni akarja a gázt, akkor miért nem a saját területén teszi ezt meg? De most komolyan, hát miért ott kell ezt tárolni? Hát ahogy hallhattuk az Európai Bizottság részéről, és ez egy nagyon új petíció, én voltak kérdéseim a bizottság felé ebben a témában, de én is azt kaptam válaszként, hogy előbb több információt szeretnének kapni a spanyol kormánytól. Úgy gondolom éppen ezért a petíciót nyitva kellene hagynunk, de úgy gondolom, hogy itt a mezőgazdasági minisztériumhoz is kellene fordulnunk, és el kellene mondanunk, hogy komoly aggájaink vannak, hiszen a környezeti hatástanulmányban a szezmikus mozgásokat is figyelembe kell venni, a közvélemény és a minisztérium is eh, eh, nagyon aggódik a kasztor eset miatt. Hát korábban is sor került ilyen esetekre, ahol ahol problémát okozott a szerzmikus helyzet, és éppen ezért a korábbi esetek okán most is figyelembe kell ezt venni, éppen ezért ezt a petíciót nyitva kell hagyni, még további információkra van szükségünk ezzel kapcsolatban, és fontos lenne az is, hogy, hogy írásban eh, az elnökasszonyunk foglalja össze az aggályainkat, és érjen ki arra is, hogy a környezeti hatástalanban mindenképpen foglalkoznak a szerzmikus mozgásokkal is. Köszönjük szépen. Köszönöm elnök azt, hogy hallhattuk a bizottság véleményét. Ugye a bizottság a spanyol hatóságokhoz fordult, és több információt szeretett volna kapni a helyzetről. És szeretnénk most arra emlékeztetni, hogy a spanyol környezetvédelmi minisztérium bizony további információkat szolgáltatott a bizottság számára, és szeretnék is kitérni ezekre a dokumentumokra, amelyeket megküldtek. Először is ott arra következtetésre jutnak, hogy hogy e, ezen projektek esetében minden követelménynek megfeleltek, a környezetvédelmi törvényekben lefektetetteknek megfelelnek, a természetvédelmi előírásoknak is eleget tettek, a különböző környezeti hatás tanulmányokra vonatkozó szabályok is e, érvényesültek, és a környezeti hatástanulmányok esetében Ugye arról van szó, hogy itt különböző projektekről készültek a testtanulmányok, de ezeket a projekteket össze kell kapcsolni közigazgatási szinten is, e, és más szakértői szinten is közös jelentéseket és értékeléseket adtak ki ezekkel a projektekkel kapcsolatban is. Minden jelentés arra következtetése jutott, hogy a Natura 2000-es területre semmiféle súlyos következménnyel nem jár ez a projekt. A központi kormány, de az andalúziai hunta, az ottani kormányzat is erre a következtetése jutott, ahogyan maga a minisztérium is. Kíváncsian várom az Európai Bizottságnak a következtetéseit és hát várjuk, hogy milyen információkat kapnak a spanyol hatóságoktól. Köszönjük. Szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak és a titkárságnak is, hogy ilyen proaktívan kezelték ezt az ügyet. Olyan emberként ismernek, aki nagyon érdekelt a saját hazájának sorsában, Willy Meyer is, ugye mi is Szeviából származunk, a petensök is Szevia környékéről, de én egy nagyon egyszerű oknál fogva kértem szót, azért jöttem el ide, hogy meghallgassam ezt a petíciót, hogy megismerjem a helyzetet, a petensek véleményét, a vállalat, az érintett magánvállalatnak a véleményét, és hát ma biztosan nem szeretek megoldást, de számomra még, még hiányzik néhány dolog, a petícióból is hiányzik egy-két dolog, például az andalúziai kormánynak a hivatalos álláspontját nem hallhatok. Nem azért mondom ezt, mert az én és Vili pártja van kormányon Andalúziában, de hát mégiscsak ők vannak ott helyben, ők az illetékesek, ők tudják a, a legmegalapozottabb állásfoglalást kiadni. Nyilvánvalóan a környezetvelem szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés, és mindenképpen szükség van biztosítékokra, hogy a környezet nem károsul. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, Janis úr. Iraszába Fernández kapja meg utolsóként a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először, hogy még egyszer rátérjünk a háttérre Donanyána esetében, azt gondolom az lenne a legjobb, hogyha mindenki elutazna ebbe a természetvédelmi parkba, hát valóban meglepően sokszínű ott a növény és állatvilág. És hogy az ember a saját szemével látja ezt, és azt is, hogy milyen projektek valósulnak ott, meg városi fejlesztés, eh, ingatlan beruházások, ipari projektek, hát akkor ez valóban igaz az, amit a vállalat képviselős elmondtak, hogy ha nem valósulnak meg ezek a projektek, ez bizony káros a régióra nézve, a helyi gazdaságra nézve. Hallhattuk a, már tegnap az Audival kapcsolatos esetet. Igen, itt mindig a gazdas, gazdasági szempontok dominálnak, ezek mindig fontosabbak a környezetvédelmi szempontoknál, de hát a petíció benyújtóinak is joguk van az egészséges környezethez, az egészséges élethez. És Tonyánában, Andalúziában sajnos környezetvédelmi szempontból nem igazán jó irányba mennek a dolgok. Az andalusz kormány ezzel kapcsolatos feladatát nem látta el, pedig ez az ő hatáskörébe tartozik. Itt egyértelműen súlyos jogsértésekre került sor. és ha most azt összekapcsoljuk az előző témánkkal, az olasz hulladékkezelési helyzete, hát azt látjuk, hogy ezek a problémák nem csak Andalúziában merülnek fel. Valenciára is utalhatnék, ott is ugyanez hasonló helyzet alakult ki a hulladékkal kapcsolatban. Ugyanaz volt a helyzet, mint amiről az olasz petíció benyújtói beszéltek. Tehát úgy tűnik, hogy a földközi tengeri térségben ez egy általános probléma itt, itt most állandóan spanyol államról beszélünk, ez olyan, mint egy forgó ajtó. Bemegy valaki, a, a, és bírálattal él, aztán valaki kijön, és, és mégis csak egy olyan döntést hirdet ki, ahol a természetvédelmi szempontokat nem vették figyelme, csak a gazdaságiakat. Most arra kérném az Európai Bizottságot, hogy tényleg kategórikusan lépjen fel a kormány az andalúziai kormány ellenében, hiszen valóban világbajnokai a környezetvédelmi kihágásoknak. Hogyha itt engedély nélkül bárki bármit megtehet, és mindig a gazdasági és az önös érdekek állnak előtérben, és mindig ez a fontosabb, mint a környezet állapota, akkor ez így nem fog jó irányba menni. Köszönjük szépen, most pedig O'Reilly asszony szeretném köszönteni az Európai Ombudsmant, aki később fog szót kapni. Köszönjük, hogy itt van a körünkben. Először le kell zárnunk az éppen folyó vitánkat, de köszönjük, hogy eljött. Most pedig megadom egy percben a szót Pedro Jimenez úrnak, a petíció benyújtójának. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy én politikai képviselő vagyok. Én is a polgárokat képviselem, nagyon büszke vagyok. Én nem egy vállalatot képviselek, sem most, sem máskor nem tettem ezt. Én a polgárok álláspontját védem, és hát valamennyi környezetvédelmi mozgalom és szervezet is ezt az álláspontot képvisel Spanyolországban. Hallottam természetesen a vállalat képviselőinek véleményét, nyilvánvalóan ők a gazdasági érdekeket védik. Hát itt a gazdasági nyerességességről van szó, hát itt a lehető legnagyobb nyerességet szeretné a vállalat kitermelni. De amiről itt most szó van, az egy olyan beruházás, amely engedélyek nélkül valósulna meg, és mi eh, meg vagyunk győződve arról, hogy ilyen engedélyt nem adtak ki, és hát az andalusz kormány ezek szerint akkor nem is engedélyezte, nem hagyta jóvá ezt a beruházást. Itt most próbálják a következményeket minimalizálni, de eh, ezen a területen korlátozni kellene bizony a fúrások mennyiségét. És emellett ugye egy több mint 18 km hosszú gázvezetéket kívánnak képíteni, amely még inkább a kapacitások, a kitermelés növekedését okozna, és ez megint további környezeti problémákat okozna. 2012. novemberében a spanyol kormány, amely állítólag ezt az engedélyt kiadta, kiadott egy megbízást a, a tanulmányok készítésére erre a Most pedig Hammerstein úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a petíciós bizottságnak, amely nagyon fontos szerepet játszott a környezet védelmében. Hát néhány aggályomnak szeretnék én is hangot adni, hiszen itt úgy tűnik, hogy politikai célra gyengíteni kívánják a petíciós szakbizottságot, annak érdekében, hogy az a petíciós szakbizottság ne akadályozza különböző projekteket. A Poseidon projekt például 7 éve engedélyek nélkül fut, és nem felel meg az uniós előírásoknak. Én kérem az Európai Bizottságot, Eh, szakbizottságot és az andalusz hatóságokat is, hogy feladataikat most már lássák el. A petíció továbbra is nyitva marad, mint ahogyan azt az összes kolléga kérte, és ahogyan a bizottság képviselője is elmondta, az információkat várjuk, és remélem, hogy abban a fajta együttműködési szellemben, amely folytatódni vagy erősödni fog a bizottság és a parlament között. Minél hamarabb megérkezik majd a szakbizottságunkhoz az Európai Bizottság információs kiegészítések. Köszönöm szépen a petíció benyújtóinak, hogy felhívták figyelmünket erre a témára, és remélem, hogy a szakbizottságunk a problémákat meg fogja tudni oldani, Európában mindenhol, és konkrétan Spanyolországban. Ezzel le is zárom ezt a napirendi pontot, és most vendégeinket köszöntöm, és megadom a szót az Ír Petíciós Bizottság elnökének, Mr. McLaughlin-nak. Kérem, ismételje meg a nevét helyesen, és köszönöm szépen, hogy itt van ön és egész delegációja. Köszöntjük Önöket. Madam uh, Chairperson. Elnök asszony, Mazzoni elnök asszony, tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni, hogy meghívtak, hogy részt vegyünk itt a mai ülésen, és köszönjük a nagyon meleg fogadtatást. Szeretném bemutatni a delegációmat. Hárman kísérnek el a szakbizottságunkból. Michael Pickets, aki eh, az alsóházunk, eh, az ír parlament alsóházának eh, helyettese, és Susan Kif szenátor és a delegációnk tagja. Liana Curley és Anita Gibbons munkatársak is elkísértek minket. Az önök szakbizottsága remek példa arra, hogyan egy petíciós bizottságnak működnie kell. Az elsődleges célunk, az itt értünk el az, hogy tanuljunk figyelve az önök eljárását. Köszönjük a segítséget, különösen David Lónak, aki eljött Dublinba, és amikor elindítottuk a szakbizottságunk munkáját, akkor nagyon hasznos és nagyon fontos tanácsokat adott, így tudtuk kialakítani, elindítani a munkánkat csak tavaly szeptemberben indult el a mi petíciós szakbizottságunk, magánszemélyek vagy vállalatok nyújthatnak be petíciót a parlament, az parlament mind a két házához. Általában a petíció valamelyik hatáskör, a parlament valamelyik hatásköréhez kell, hogy kapcsolódjon, és nem az sima eljárási ügyhöz például, és nem eh, szabad sértő nyelvezetű petíciót benyújtani. Amikor megvizsgáljuk a petíciókat, akkor meghívjuk a panaszost, eh, meghallgatjuk a véleményét, és eh, szóbeli vagy írásbeli bizonyítékokat is begyűjtünk az illetékes kormányzati szervektől vagy érintett felektől. A petíciót átadhatjuk más szakbizottságnak további vizsgálat céljából, és utána ez visszakerül hozzánk, a petíciós bizottsághoz, vagy elküldjük az ombudsmanhoz, vagy valamelyik olyan kormányzati szervez, amely jogorvoslati ügyekkel foglalkozik. Kormányzati minisztereket, is meghívunk, hogyha valami olyan kérdés merül fel, amiben a meghallgatásuk szükségessé válik. A beérkezett szóbeli és írásbeli bizonyítékok alapján dönt a szakbizottság arról, hogy milyen további lépéseket kíván tenni. Lehet ez egy jelentés, a parlament két házának szóló jelentések, vagy valamelyik ajánlás, amely az alsóház vagy a szenátus elé kerül. Még további tapasztalatokra van szükségünk a gyakorlatunk további kialakításához, és az Európai Önbudsmanhoz fűződő kapcsolatunk fontosságát is szeretném kiemelni. Nekünk is van egy nemzeti ír ombudsmanunk. Az Európai Parlament támogatást ad Emilio Riley-nak, aki az egyik legfontosabb szószólója volt éveken keresztül írombudsmanként a polgárok panaszai, panaszos ügyeinek. Sok sikert kívánunk az új szerepéhez, és örülök annak, hogy pont akkor mondhattam lesz a rövid hozzászólásomat, amikor O'Reilly asszony itt van önöknél. Köszönöm szépen, köszönöm valamennyiüknek, hogy eljöttek. Elmondhatom, hogy nagy elkötelezettséggel támogatjuk O'Reilly asszonyt Örömmel működünk együtt az Európai Ombudsmannal, ahogyan a múltban is éveken keresztül együtt működtünk a korábbi, az elődjével. Jó úton járunk, és bízunk abban, hogy ugyanezen a jó úton haladhatunk tovább. És mm, érdekes dolgokat tudunk így együttműködve megvalósítani. Egy külön jelentés készül és ezt fogja most bemutatni a Riley asszony. Egy nagyon érzékeny témáról van szó. Az együttműködésünk kezdetén rögtön. Azt hiszem, ez egy nagyon jó indulása lesz az együttműködésünknek. És uh, Riley asszony uh, munkájának uh, egy nagyon pozitív vetületét domboríthatja ki. Most megadom a szót a Riri asszonynak, hiszen már nincs túl sok időnk. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők! Köszönöm a lehetőséget. Először vagyok itt eh, ebben a parlamentben európai ombudsmanként, eh, hogy szóljak Önökhöz a külön jelentésem kapcsán. Köszönöm a képviselőknek, hogy az év elején, eh, amikor megkaptam ezt a fontos pozíciót, akkor bizalmukat belém helyezték. Örömmel várom azt, hogy tovább erősítsem az együttműködést az én hivatalom és az örök Szakbizottsága között. Különösen örülök annak, hogy az ír petíciós szakbizottság elnöke és tagja itt vannak ma közöttünk, én szinte otthon érzem magam. Annak is nagyon örülök, hogy szólhatok Önökhöz a külön jelentésem kapcsán. Nem gyakran eh, csinálok ilyet hogyha az ombudsman ajánlásainak nem tesznek eleget, az ritka esemény szabad, hogy, hogy legyen csak. A parlamentnek körülbelül egy ilyen külön jelentésről számolok be. Ez is végigazolja azt, hogy az EU intézményei közötti együttműködés megvalósul az esetek túlnyomó többségében. Politikai szervezetként az Európai Parlament eh, természetesen saját maga dönt arról, hogy hogyan kezeli az ombudsman külön jelentését. Én eh, elmondom az én álláspontomat, és utána önök szabadon döntenek arról, hogy mit tegyenek. Az ügy, amiről beszélek, eh, külön figyelmet érdemel a parlament részéről. A Frontex az EU szervezete, amelynek feladata az, hogy segítse a tagállamokat a külső határok menedzsmentjében, a határkezeléssel. Nos, a Frontexet felszólítottam arra, hogy hozzon létre egy belső panaszkezelési mechanizmust. Azt nem állítom, hogyha létrehoznák ezt a mechanizmust, akkor ez önmagában megoldaná a migrációval kapcsolatos összes nagyon komplex problémát. De legalábbis ez egy lépés lenne afelé, hogy a az Európa által eh, ránk rót, és különösen az alapjogi karta által előírt emberi jogokat eh, tiszteletbe tartsuk. A Frontex ugyanúgy, mint minden más eh, EU ügynökség és intézmény ezeket köteles betartani. A bevándorlás, a migráció kérdése valóban egy parlamentet is aggasztó ügy. Tudom, hogy önök egy öt perces videó készítettek el egy afri, fiatal afrikairól, aki egy kis csónakról a sötét vízbe ugrik be. Ez pontosan arra világít rá, hogy hatalmas humanitárius kihívással állunk szemben. Mi valamennyien, akik itt az Európai Unió biztonságos falai között élünk. Tavaly 360-an fulladtak bele Lampedusa Aprócska szigete mentén. Lampedusát a Giuseppe di Lampedusa Leopard című regénye fémjelzi. Ez egy szicíliai arisztokrata történetét meséli el, aki a 19. században kellett, hogy megbírkozzon a akkori helyzettel. Most a 21. században is küzd Lampedusa szociális gazdasági nyomással, ami eh, annak tudható be, hogy nagyon eh, sokan eh, Európa ígéreteit keresve mindent kockáztatva útnak indulnak Európa felé. Nagyon sokan pusztultak el, és nem is tudjuk a pontos számot, emlékezünk az elhunytakra, a családok, és ezt megteszik. A Lampedusa fordulópont kell, hogy legyen, a egy tragédia fordulópont kell, hogy legyen Európa bevándorlási politikájában, és ez a ma ismertetett jelentésem egyik fő megállapítása. A Frontex nem tette eleget az ajánlásaimnak, lefolytatott egy vizsgálatot, hogy valóban a standardoknak és az Európai eh, alapjai Kartának megfelelően jár -e el. És a Frontex eh, részéről mm, kiváló együttműködés eh, valósult meg, és szerintem nem akkorák a különbséget, amiket nem lehetne áthidalni, akkor, hogyha a parlament úgy dönt, hogy aktív támogatást ad az én fellépésemnek. A jogos, jogszerű belépés Európában ugye nagyon sok bonyolult kérdést vett fel. A migrációt természetesen ellenőrizni is akarja az EU, de ugy, ugyanakkor biztonságot kell biztosítani azoknak a meredéket kérőknek, akik az EU-ba érkeznek, és utána itt a kérelmet benyújtják. Nagyon érzékeny egyensúlyt kell az egymással ellentmondó érdekek között megteremteni. A 2011-es EU rendelet értelmében a Frontex köteles administratív rendszert kialakítani az általa esetleg elkövetett emberjogi sértések kivizsgálására, amennyiben panaszok érkednek. Emellett a Frontexnek az új rendelet értelmében ki kellett alakítania egy létre kellett hoznia a egy etikai kódexet, és ki kellett nevezni egy tisztviselőt, aki foglalkozik a panaszokkal. A Frontex az alapjogi karta és a 2011-es rendelet alapján kell, hogy eljárjon. Mi ezt megvizsgáltuk, és azt tapasztaltuk, hogy a karta és a rendelkezés, rend, rendelkezéseit a Frontex azért nagyjából teljesíti, kivéve az, hogy az emberi jogi sértések ügyének kivizsgálására nem hozott létre egy megfelelő eh, mechanizmust, és ez még az egész eh, struktúrában egy nagyon jelentős hiányosságot jelent. Így a Frontex nem tájékozódhat eh, arról, hogy milyen panaszok érik az ő működését. Az emberek, akik panasszal élnek, nekik nincs lehetőség arra, hogy a Frontex közvetlenül foglalkozzon az ő ügyükkel, és ez lehetővé teszi, hogy a e, bevándorlók e, panaszait ne vizsgálják ki, és a jogsértések ne kerüljenek feltárásra. Sokan eh, jelezték, hogy a Frontex eljárása alapjogukban sértette őket, eh, és a Frontex mégis úgy döntött, hogy az ajánlásomat nem fogadja el. A Frontex azt mondja, hogy ilyen egyedi esetek, amelyek kapcsán panaszokat nyújtanak be, egyetemjen az adott tagállam hatáskörébe tartoznak, aminek a területén az adott esemény bekövetkezett. Az a nézet, hogy egy EU ügynökségnek nincs közvetlen felelőssége, nos ezt eh, az Európa Tanács egy egy nagyon veszélyes gondolkodásmódnak titulálta, és így elkezdődik az, hogy a tagállamok és az ügynökségek egymásra mutogatnak, és egymást tartják bűnbaknak. A Frontexet nem lehet felelősség tenni a Frontex ászlaja alatt lebonyolított műveletekért. Ezt a véleményt néha osztják a tagállamok, de elfogadhatatlan, hogy a Frontex ne viseljen felelősséget elfogadom a Frontex azon álláspontját, hogy a munkatársainak nagyon kis része vesz részt operatív műveletekben. De a felelősségek megosztása sem mindig egyértelmű, ezt is elfogadom. De az is tény, hogy a tagállamok nagyon sok olyan munkatársal rendelkeznek, akik a határon dolgoznak, és akik az Európai Unió zászlóját viselő Frontex műveleteiben vesznek részt. Akik részt vesznek a Frontex műveleteiben, azok úgy gondolják, hogy aki egy ilyen EU-s jelzést visel a karján, az felelős azért, ami történik hogyha látjuk azokat a képeket, amelyeket az elmúlt hetekben tapasztaltunk, a borzasztó tragédiákra utaló képeket, akkor nem fogadhatjuk el, hogy elkeseredett emberek ilyen komplex felelősségi körök és egymásra mutogatása rendszerében nem hallathatják a hangjukat. A Frontexhez kell, hogy tudjanak fordulni első helyen, amikor úgy érzik, hogy az emberi jogaikat megsértették. És van itt még egy nagyon fontos el, mégpedig az, hogy mindenki, aki hivatalos minőségben jár el, az, uni, az egyenruháján, az EU jelzését viseli a karján, közösen felelősségé vonható a tagállamokkal együtt az összes európai intézmény, illetve az Európai Parlamentet is. A Lampedusa és más a közelmúltban bekövetkező, az EU határain bekövetkező tragédiák világosá tették, hogy a Frontex nagyon sok esetben jár el, és azt a véleményemet, hogy a Frontexnél létre kell hozni egy panaszkezelési mechanizmus, osztja az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének a jelentése is, amelyben kimondják, hogy a Frontex köteles az emberi jogi követelményeknek eleget tenni, aminek része egy ilyen panaszkezelési mechanizmus létrehozása. Hogyan néz ki egy ilyen mechanizmus? Az Európai Beruházási Bank például a parlament bátorítására létrehozott egy ilyen panaszkezelési mechanizmust um, az EIB által finanszírozott projektekkel kapcsolatban. Ez a konstrukció nagyon jól működik, növelte a bank jó hírét a nemzetközi bankvilágban, a pénzvilágban. Az EU reputációjának is jót tenne, hogyha a Frontex beleegyezne abba, hogy létrehoz egy ilyen első instanciás panaszkezelési mechanizmus. Az EIB pala, mechanizmusát működtető személy, Palasztika jó úr itt van velünk, ő is többet talán el tudna mondani, hogy működik az EIB-nél ez a panaszkezelési mechanizmus. Kérem tehát az önök támogatását, és bízom a parlamentben, hogy eh, kérni fogja a Frontex-től azt, hogy hozza létre a saját panaszkezelési mechanizmusát, annak biztosítása érdekében, hogy akik úgy érzik, hogy az emberi újkat eh, megsértette a Frontex fellépése, vagy fellépésének a hiánya, eh, panaszsal élhessenek, és ezeket a panaszokat teljes körülön kivizsgálják a Frontexnél. Really? Köszönöm szépen, Aurélia asszony! A PETI szakbizottság ratifikálta a koordinátorok által meghozott döntést, miszerint 10 petíció esetében a sürgősségi eljárást engedélyezzük. Olyan petíciókról van szó, amelyek a földközi tengeri bevándorlási hullámokra vonatkoznak konkrétan Lampedúzára, valamint a Frontex módszereire. Úgyhogy mindenképpen együtt fogunk működni ebben a kérdésben, hiszen december 16-án ezt napirendre tűztük ezt a kérdést. És most pedig megnyitom a vitát, azt kérem a kollégáktól, hogy röviden, amilyen lehet, amennyire csak lehet, röviden fogalmazzanak. Higién szúri az első szó. Köszönöm szépen, és tényleg rövid leszek. Szeretném az ír kollégákat köszönteni. Azt hiszem, hogy nagyon jó az, hogyha így együttműködünk. 26 éve dolgozom parlamentben, de nagyon rossz volt az a helyzet, hogy a petíciók esetében nem volt jogorvoslat. Gyakorlatilag nagyon sokszor O'Reilly asszonyhoz kellett fordulnunk, aki ombudsman, és éppen ezért nagyon örülök annak, hogy most őt európai ombudsmannak nevezték ki, hiszen a nehézségek felmerültekor rendkívül hatékonyan tudott fellépni. Az ír petíciós bizottságban azt mondjuk ki, hogy az Európai Parlamenttel együttműködésben a, illetve az európai polgári közleményezésekkel együttműködésben kell dolgozni. Tehát fontos az, hogy nemzeti és európai szinteket összekössük. Az ombudsman nagyon jól fogalmazta meg, amikor azt mondta, hogy amikor egy külön jelentésről van szó, az egy különleges esemény. Ez általában egy ilyen jelentés van évente, és ő egy életfontosságú témát választott ezzel a kérdéssel, amelyet ma bemutatott, hiszen itt élethaláról van szó. 20 ezer ember halt meg, ez valószínűleg még alul is van értékelve. A jelentésből jó néhány dolog igen feltűnő. Az első dolog az, hogy a bevándorlás, illetve a humanitárius követelmények a négyes bekezdésben azt olvashatjuk, hogy a Frontexnek nincsenek olyan mechanizmusai, amelyek a különleges, amelyek a külön egyes személyek emberi jogainak jogsértéseire vonatkoznak. Nos, amikor a frontex et felvették a kapcsolatot, mit mondtak ők? Nos, hát egészen addig, amíg ez a probléma fennáll, addig nem tudjuk kezelni. Mi támogatjuk Önt ebben, és hogyha az Európai Parlament segítségét kéri, akkor mi segíteni fogjuk Önt abban, hogy a Frontex saját panaszos mechanizmusát építse fel. Köszönöm szépen. Ne haragudjanak, csak 7 percünk van. Heten kérték a szót, és aztán Orili asszonynak még biztosítanunk kell a lehetőséget arra, hogy választ adjon. Mindenki egy percben. Gönc asszony. Gönc asszony, köszönöm szépen. Röviden, én is szeretném megköszönni a külön jelentést. Én vagyok a Libe Szakbizottság egyik alelnöke, és ez különleges feladatokkal ruház fel bennünket is. Sokat foglalkoztunk már ezzel a témával, gyakorlatilag a földközi tengeri helyzetet nagyon gyakran értékeltük és elfogadhatatlannak tartjuk azt, ami ott történik. Európa nagyon büszke a saját emberi jogi helyzetére. De ez elfogadhatatlan, hogy ez Európában megtörténjen, úgyhogy egyetértek az ön által levont konzekvenciákkal, és az ajánlások megfogalmazásában segíteni fogunk. Valóban szükség van arra, hogy a panaszos eljárásokkal foglalkozzunk, ugyanis ez az alapjogok kartájából fakadó jog. Köszönöm szépen. Óken asszony. Én is köszöntöm Önt. Én továbbra is úgy gondolom, hogy sajnálatos az, hogy nem a plenáris ülésen köszönthetjük Önt. Ez jó lett volna. Hiszen az egész parlament ombudsmana ön, nem csak a mi petíciónk szakbizottságunké. Nos, a különjelentéssel kapcsolatban egy kérdés fogalmazódik meg bennem. Vajon lehetséges-e az, hogy ebbe a Frontexes témába bevegyük a, palesz, a Szíriából származó palesztinek ügyét, akiket úgy őket nem, nem ismerik el sehogy sem úgy, mint menekülteket Egyiptomba, hanem bebörtönzik őket, vagy vissza, üldözik őket. Nagyon sok ülés volt már, amelyen felmerült ez a probléma. Szerintem drámai a helyzet. Ez a hontalanság problémáját is felveti, hiszen ezek a személyek hontalanok, olyan helyzetben vannak, mint az árva gyermekek. Tehát szerintem ezt a problémát fel kellene vennünk a napirendünkre, mert Európa fel kell emelje szavát a nehéz helyzetben lévő emberek érdekében. A palesztinokat, főként Egyiptomban, de más országokban is borzasztó rosszul nagyon rosszul bárnak velük. Jár úr, köszönöm szépen, én is akkor rövid leszek, üdvözlöm a Ráli asszonyt, és üdvözlöm ezt a külön jelentést. Tudjuk, hogy a bevándorlás politika egy nagyon összetett terület, hiszen itt sok mindenki hatáskörébe tartoznak ezek a kérdések, és nagyon örülök, hogy a petíciós bizottság a frakciókon átívelően elfogadta ezt a külön jelentést, és erről beszélni szeretném, Eh, és nem csak beszélni akarunk erről, hanem úgy is gondoljuk, hogy kell is beszélnünk erről. Ugye Európa a demokrácia az emberi jogok kontinense, és ez az is hozzátartozik, hogy az embernek jogában álljon az, hogy panaszt eh, tehessen, és a petíciós szakbizottságban intenzíven fogunk ezzel foglalkozni, hogy az elnök azt is elmondta. Az én kérdésem önhöz a következő. Ugye a Frontexet nem tehetjük mindenért felelőssé, és, de ez akkor sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy, hogy beszéljünk arról, ha valahol hiányosságot fedezünk fel, úgy gondolom, hogy az emberi jogokhoz hozzátartozik az is, hogy az ember panaszt tehessen. Most egész röviden összefoglalva jó, jó lenne hallani azt, hogy hogy lehetne a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban panaszt tenni. Köszönöm szépen. Márci kolléga. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Emilio Rálét. Nagyon jó, hogy, hogy az első külön jelentést itt meghallgathatjuk. Egy kisebb vagy nagyobb tétedese került sor múlt héten Strasbourgban, tehát többen láthatták, és azt, hogy többek, a egy több száz méteres eh, papírt mutattak be, 20 ezer név eh, állt ezen a Európa erődmítmények áldozatainak neve állt itt, akik az Európába vezető fáradtságos úton lelték halálokat, és a Frontex is pontosan ezt a politikát képviseli, hogy Európa egy erődítmény, és hát az uniós határokat militarizálják, és nagyon sokan pontosan Frontex politikájának áldozatává válnak, ennek teljesen tudatában vagyunk mi is, és a külön jelentés és erre hívja fel a figyelmet, hogy itt egy jogi hézakot kiasználva uniós intézményként működik, de ugyanakkor mégiscsak a tagállamok hatáskörébe tartozik az, ami a területeken vagy a határokon történik, és így az ő tevékenységük, politikáik végrehajtása egyfajta jogi hézakba esik és az Európai Parlament is amellett eh, érve, hogy a Frontexen belül hozzanak létre egy panasztételi mechanizmust. Én még tovább mennék, én legszívesebben megszüntetném a Frontexet, az európai erődítményt, úgy gondolom nem szükség rasszista határellenőrzésekre. Itt az emberi jogok mellett, ha kiállunk, akkor erre nincs szükség. Köszönöm. És akkor Stanok asszony kapja meg a szót. Csak megint nagyon röviden. Aurélie asszony, Ön ugye az Európai Parlament támogatását kéri, de milyen fajta támogatásra gondol? És egyébként Gönc Kingához kapcsolódva azt a kérdést szeretném feltenni, hogy vajon a Libel szakbizottság előtt nem kívánna megjelenni, hiszen mi ott a Frontexet felügyeljük, ellenőrizzük, hogyha ön nem járt a Libénél, akkor viszont javaslom, hogy tegye ezt meg. And it's, uh... Akkor ennek a körnek vége, és most visszaadom a szót Orelli asszonynak. Hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek a felszólalását. Köszönöm szépen a kedves szavakat. Auken asszony, értem a problémát a palesztiniakkal kapcsolatban, Itt különböző csoportokról is van szó, mint a Szíriában élő palesztinok, akik Európába kívánnak ö, bevándorolni. Most az egész panaszos eljárás mechanizmusa tulajdonképpen azt segíti, hogy felülvizsgáljuk az egész rendszert. Kárpi úrral is beszéltem az EIB-től, és ő is úgy gondolja, hogy a panaszos eljárás nem csak az panaszosoknak nyújt segítséget, hanem a szervezetnek magának is. És én azt hiszem, hogy a Frontex mindenképpen szeretne javulni, szeretne az európai emberi jogi normáknak megfelelni. Persze nehezen tudja bevezetni a saját panaszos rendszerét, ahogyan elmondtam azt a bevezetőmben, nem gondolja úgy a Frontex, hogy ez az ő felelőssége lenne. És ahogyan Jár úr is elmondta, igaz, nem lehet a Frontexet hibáztatni mindenért, de az biztos, hogy egy ilyen panaszos eljárás során az emberek megértenék azt, hogy ez az egész felelősségi háló hogyan is néz ki, és hogy kin van az aktuális kérdésben a felelősség. Ez tehát egy újdonság lenne, és nagyon hasznos lenne. Paul néhány megjegyzést tett, valóban itt nagy politikai kérdéseket vetünk fel, és megint csak ennek a panaszos eljárásnak az értéke pont az lenne, hogy javítaná kívülről és belülről is a működést, és megnézhetnénk azt, hogy hogyan is működhetne jobban, és hogyan felelhetne meg jobban a rendszerre az emberi jogi elvárásoknak. Ami a Libe szakbizottságot illeti, nos, még túlságosan új vagyok itten, természetesen bármilyen szakbizottság meghív, annak nagyon örülök, a petíciós szakbizottság, talán véleményt kell írjon bizonyos témákról, tehát én is nagyon szívesen segítek, úgyhogy nagy szeretettel tenném ezt meg. Köszönöm szépen, Orrili asszony, és köszönöm mindenkinek, aki együttműködött velem abban, hogy időben lezárjuk a mai ülést. Köszönöm szépen a tolmácsoknak is a rugalmasságot és lezárjuk a mai ülésünket. Viszontlátásra!